Haha, Na szóval, mondja az elnök asszony. Kezdjük el a délutáni ülésszakot. Ahogy mondtam ma délelőtt, vártuk a levelet a Kurepertől, és meg is kaptuk, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, a megállapodáshoz, amelyet a sepa kapcsolatban eh, kötöttünk. Úgyhogy most tovább megy az egyeztetés eljárás. Tehát megkaptuk a levelet, és a 70 per 3-as szabály értelmében, mielőtt ezt a plenáris elé terjeszteném, meg kell kérdeznem, hogy van-e a polgártársaknak bármiféle ellenvetése. Ha nincs, akkor szeretnék a jelentéstevőnek gratulálni. Tudom, hogy személyesen ő most nincs itt, de nagyon jól bár nagy szorgalommal vitte ezt a dossziét. Nem volt ez mindig könnyű feladat találni valakit, aki a három oldalú tárgyalásokat vezette. Minden esetre sikerült elérni a célt. Nagyon sok ülésen vettem részt levezetőként, és örülök, hogy sikerült ezt a lengyel elnökség eh, regnálása alatt még elérni. Még mindig küzdünk az eurokrízissel, euróválsággal természetesen, és ahogy mondtam, ez azt mutatja, hogy az Európai Uniós intézmények továbbra is szorgalmasan dolgoznak azon, hogy elmélyítsék az egységes belső piacot, a megállapodás a bizalmat szavazza meg az eurónak tulajdonképpen, és meggyőződésem, hogy ez jó lesz a fogyasztóknak és a vállalkozóknak egyaránt. Jean-Paul, fel szeretné szólalni a tárgyban, nem? Nos, no objection, no objection. ennyit szerettem volna elmondani, nincs ellenvetésem. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan dolog, amivel együtt dolgoztunk. Pontosabban ez volt az egyik első olyan dolog, amin együtt dolgoztunk a mandátum elején. Jó látni, hogy a mandátum végére egy csomó dolog gyümölcsözőre fordult. Most rátérünk a tízes napi rendi pontra. Remélem, eltaláltam ami nem más, mint hozzájárulása a 2012-es éves növekedési jelentéshez. Jean-Paul Góz pont a jelentéstevő. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is délben részt vettem egy egyeztetésen, és egy üzenetet hozok onnét. Kötelező a demokrácia, és ennek velejárói következményei vannak. És a növekedésről szóló éves jelentés tulajdonképpen arról szól, hogy a parlament szokás szerint összeállítja az erre vonatkozó adatokat. Tehát arról szól ennek az alkalma, hogy a parlament leszögezze, hogy fokozottan részt akar venni a folyamatokban, a gazdaság irányításán, a tagállami integrációban, és ilyen módon járul hozzá a közös fejlődéshez. Ezúttal még részletesebben tanulmányoztuk a helyzetet, és gyors együttműködést alakítottunk ki az árnyékelő adókkal, és 16-án terjesztettem elő jelentésemet, első alkalommal 19-én szerepelt vitában. És a bizottsági anyagot nem kommentálnám hosszan, mert a jelentés tervezet rendelkezésre áll. Nyilván a különböző módosítási szándékok szerint majd egyeztetni fogjuk ennek a tartalmát, ami a lényeget illeti meglehetősen észszerűnek találom a bizottsági értékelést, és csatlakozom hozzá. Egy másik aspektus szeretnék kiemelni, amelyről beszéltünk az árnyék előadókkal, vagyis, hogy ez a jelentés a parlament részéről az éves növekedésről egy újfajta megközelítést tükröz, az európai szemesztert követi, ennek a nyomán készült. És a a foglalkoztatási eh, bizottság, illetve az iránymutatások figyelembevételével eh, készült, és az elnökök értekezlete gyakorlatilag egy együttdöntési eljárás keretében alkotta meg. Nem ugyanaz a helyzet egyébként, mert ami a foglalkoztatásügyi iránymutatásokat illeti, ott egy jogi megállapodáshoz képest ennek kisebb a kötő hatája, és kevesebb az ezzel kapcsolatos mm, tudnivaló. A parlament ezzel kapcsolatban megfogalmaz az álláspontját, és igyekszünk hatékonyan reagálni a folyamatokra, mm, legitimen megfogalmazva a véleményünket ebben a kérdésben. Itt egy európai szintű kérdésről van szó, és demokratikus ellenőrzési feladatunk van ebben a folyamatban. Hogyan vihetjük előre ezt a helyzetet. Természetesen elképzelhető, hogy ezt a kérdést úgy kezeljük, mint hogyha teljes mértékben együtt döntési eljárás tárgyát képezné. Szerintem ez azt jelenthetné, hogy a folyamat egy kicsit félre siklik. És az elvégzett munkánk nem felel meg a szöveg részleteinek, tehát gyakorlatilag elpocsékolnánk az erőfeszítéseinket. Én egy másik útvonalat javasolok, amely úgy gondolom, hogy mélyreható vitát érdemel. És fontos lenne, hogy merjünk világos javaslatokat megfogalmazni, és a jelentés végén ajánlásokkal szeretnénk szolgálni a parlament részéről, hogy az elemzésekben az éves növekedést értékelve figyelembe vegyék az álláspontunkat. Ez lenne az általam javasolt módszertan, és az árnyék előadókkal röviden egyeztettünk erről, volt egy munka, értekezletünk, ez csak egy fázisa volt a közös munkának. Úgy gondolom, hogy ma arra kéne szorítkoznunk ebben a rövid egyeztetésben, hogy a parlament akaratát, szándékát tudjuk megfogalmazni ebben a dokumentumban, és aztán a tanács, a bizottság, illetve a parlament hatékonyabb együttműködését tudjuk kialakítani ezen a téren amely például a szerződés reformja esetében is megvalósulhat. Tehát itt egy együtt döntéssel elvégzett irányítása ellenőrzésre gondolok. Tehát rövid távon ez nem érhető el, én azt mondom, hogy a parlament akár reagálhat is a kérdésekre, nem kell mindennek elébe menni, de ennek ellenére a tagállamok, amelyek ebben az esetben politikailag a többség egyértelműen az egyik oldalon áll, és mégsem tudnak közös elhatározásra jutni. Szorítanak a határidők, ezeket be kell tartani, és azt javasolom, hogy működjünk együtt, legyünk szervezettek, és a szoros határidőkhöz tartsuk magunkat. A bizottság a maga tervezetét időben előterjesztett, és ezért maradt még egy kis időnk, tehát határozottan fogjunk neki a munkának, és vigyük előre ezt a folyamatot. Tehát, hogyha a parlament legitim, demokratikus ellenőrző szerepet vindikál magának, akkor ennek az előfeltételeit is fel kell mutatnunk. Tehát nem szabad a hatáskörünkkel visszaélni, hanem hatékonyan segíteni kell. Köszönöm a segítséget. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, előadó úr, hogy ilyen jó alapot teremtett a vitánkhoz. Az éves növekedési jelentés második esetben került előterjesztésre az Európai Bizottság részéről, és most még szerkesztési szakban tartunk, tehát köszönöm szépen, hogy elfogadta részben, hogy vitát nyissunk erről. Arról a koncepcióról, hogy a parlament itt kvázi együttdöntési hatáskört szeretne érvényesíteni. És az éves növekedést megvizsgálva a mi közreműködésünk egy új összefüggést vett fel, vagyis hogy az állam és kormányfők az úti terv a gazdaság fejlesztése terén ebben az értelemben egy olyan dokumentumot alkottak, amely a világ egyetlen parlamentjében sem kerülne vitára, az Euró Plus dokumentumra gondolok, ami tulajdonképpen megállapodásnak nevezhető, és az euró plusz paktum háromszor is szerepel. De gyakorlatilag nevezhetjük kormányközi megállapodásnak, de ez nem egy határozat, nem, e, nem igazolja a ratifikálás, illetve a parlament nem adta a jóváhagyását ehhez. És a mi szerepünk ebben az esetben fontos lesz majd. el szoktuk rendszeresen mondani, hogy a parlament részt kell, hogy vegyen ezekben az ügyekben a stratégiai növekedési, gazdasági ügyeknek a tárgyalásában. És az éves növekedési kilátásokkal kapcsolatos vitát, tehát a mi jelenlétünkben kell, részvételünk mellett kell folytatni, és az Euro Plus dokumentum, mint viszonyítási alap, azonban kétséges, és végül is mit tudunk ebből ellenőrizni? Elfogadhatjuk, hogy az Euró plusz paktumról van szó. Ismereteim szerint a parlament ezt sosem tekintette érvényes dokumentumnak. A bizottság részéről a lengyel elnökség alatt az életékes biztos, amikor ide látogatott, volt egy történelmi alkalom erre, és ott világosan elmondta a biztos, hogy számára az éves növekedési jelentés az az Euró pluszból kell, hogy kiinduljon. Az előadó stratégiája egy rövid szöveg elkészítésére irányult, egyértelmű politikai üzenet megfogalmazásával. És köszönöm, hogy ez a koncepciói érvényesülhetett. És ugyanakkor egy melléklet sorolja fel mutatja be a tanácsnak, az Európai Bizottságnak, hogy mivel kellene korrigálni a növekedésről szóló szöveget. Szeretnénk politikai üzenetet adni e tekintetben. Az Euro Plus paktumra való hivatkozás itt egyértelmű helyzetet teremt, mert stratégiai szövegről van szó, tehát amennyiben elfogadjuk, akkor ennek tudatában kell lennünk. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy mik a prioritások, amelyek itt a szövegben szerepelnek, a hangsúly egyértelműen arra helyeződik, hogy az államadóság állományt kezelni kell. És az Európai Bizottság által meghatározott prioritások témájáról annyit szeretnék mondani, hogy a válságnak a társadalmi hatásait még nem sikerült úgy kezelni, mint hogyha a stratégiának a mellékhatásai, vagy az éremnek a túlsó oldalán felmerülő hatások lennének. És ez egy apró kritika is az előadó felé. Mert a költségvetési fegyelem szolgálatában álló eszközök, azok egyben a növekedést, a munkahelyteremtést is kell, hogy szolgálják. És nagy örömmel vettem az előadó úr javaslatát mert arról szól itt az anyag, arról ír, hogy az oktatásba, a infrastruktúrába, kutatásba, fejlesztésbe, az energia területére be kell fektetni, itt kell beruházásokat eszközölnünk, és itt egy nagyon határozott kompromisszum fogalmazódik meg, tehát ez egy világos üzenet, állásfoglalás a parlament részéről. A kilences bekezdés a befektetők bizalmának az ügye, és a bankok tőke helyzete. Két olyan kérdés, amely ügyében el kell mondjam, hogy ott már Karaszhoz hasonló üzenetet szeretnék megfogalmazni, mert 2012 különleges lehetőséget jelent ebből a szempontból, amikor a bankok egyrészt arra számítanak, hogy beavatkozik a védelmükben, majd eh, egyfajta európai mentőöv és kimenti őket, másrészt pedig európai szinten kezelni kell a pénzügyi rendszernek a problémáit. És ezzel párhuzamosan a különböző strukturális reformok zajlanak. És nem látom ezeket át valamennyi e, részletében, de úgy gondolom, hogy a strukturális reformok akkor igaziak, hogyha túlmennek azon, hogy indexáljuk a béreket és csökkentjük a nyugdíjakat ha csak erről van szó, akkor ez ügyben azt mondhatnánk, hogy ez legfeljebb eh, valamiféle lájtos strukturális reform. És a 11-es cikk e tekintetben kimondottan problémás az én megítélésemben. Tehát ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, hogy le rendelkezésre áll az előadó, és igyekszünk az ütemezéshez tartani magunkat a soron következő egyeztetésekben. A tanácssal való egyeztetés is említendő, és azt mondanám, hogy e felett még minden tekintet az új megállapodásra irányul, minden szem az új szerződésem van. Tehát, hogyha értelme van ennek az egész eljárásnak, akkor két nagyon különböző típusú eszközt szeretnénk itt érvényesíteni. Tehát ezt szeretnénk artikuláltan megfogalmazni. Egyrészt az Európa 2020-as stratégiának szeretnénk érvényt szerezni. Azt akarjuk, hogy ne papírtigris legyen, hanem a valóságban is legyen belőle valami. Egyik oldalon a tagállamok költségvetését rendbe kell tenni, másrészt viszont a növekedést is meg kell teremteni. Tehát a növekedés és stabilitási helyzetet rendezni kell a megállapodásnak megfelelően, tehát országonként is rendbe kell tenni a dolgokat. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Szilvinek adom meg a szót. Merci beaucoup. Köszönöm, Sáron. Köszönöm az előadónak, és az eddig észrevételeket is örömmel hallottam. A hatos csomag, az európai szemeszter illetve most a szerződés, az egyeztetéseinknek a tárgyat, mindezeket megvitattuk, és egy hosszabb folyamat részei mindezek. Pervans Berezzel egyetértek a tekintetben, hogy látványosan hiányzik itt a demokrácia az Euró Plus keretéből. Az Európai Tanács politikai nyilatkozat formájában alkotta ezt meg. És a jogalkotásban meg van említve illetve a szerződés tervezetében is szerepel, ez pedig már egy magasabb szintű megállapodás, nemzetközi egyezmény kategóriába tartozik. Ez engem mélyrehatóan zavar, nagyon zavar, mert az Európa 2020-as stratégia az még ennél is fontosabb, és ez viszont nem is említődik benne. Tehát azt mondanám, azt szoktuk mondani bevett közmondással, hogy a, a rossz pénz az elmegy a, a jó pénz után, és most a rossz jogalkotás követi a korábbi jó jogalkotást. Meg kell határozni a prioritásokat, ezeket kell itt tükröztetni az Európai Bizottság olyan megfogalmazásokkal él, amely némileg ütközhetne az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseivel, hogyha ezek egyáltalán meg lennének említve benne. És Jean Paulnak annyit szerettem volna elmondani, elég világosan megfogalmazható az üzenet, nem szabad valami igen kiterjedt elemzésbe bocsátkoznunk, mert ahhoz gazdasági professzornak kellene lennünk, és hát a parlamenti képviselőktől ez azért nem várható el. Egy kicsit hangsúlyozni szeretném hogy az eszközöknek a megtöbbszörözése az egy veszélyes dolog. Tehát a különböző adózási hatások, a társadalmi kihatások, az intézmények egységét kellene valahogyan megfogalmazni arányosan, szerény keretek között. És a bizottság felé azt kellene visszajelezni, hogy a tavaly elkészített gazdasági növekedési jelentés megállapításainak szellemében kéne az idejét is megfogalmazni. Köszönöm. Um, Philippe, Philippe. Köszönöm szépen, Sharon. Köszönöm, Jean-Paul. Jó napot kívánok. Krisztinek is jó napot kívánok. De Jean-Paulhoz szeretném intézni a szavaimat. Tehát a jelentés kapcsán először is a felépítését tekintve szeretnék arra utalni, hogy ez egyfajta olyan dokumentum a foglalkoztatási, illetve szociális bizottságnak a véleménye, és azt erősíti, hogy az éves növekedési jelentésnek a struktúráját egyértelműbbé kéne tenni, könnyebbé, olvasmányosabbá, és a parlament ehhez kíván hozzájárulni. Tehát a struktúrát szeretnénk kedvezően alakítani. Ez az első észrevételem. A második, az éves növekedési jelentés a részletek szintjén gazdagabb lett, viszont a koherencia sérült ezáltal. Tehát például az óraelosztásnak az egyenlőség elve belekerült az anyagba, de úgy tűnt, hogy úgy tűnik, hogy túl sokat foglalkozik bizonyos egyéb kérdéseket, tehát monomániásan kezeli az államháztartási megszorításoknak a kérdését. És nem tárgyalja ugyanakkor, hogy ez mennyiben felel meg annak a célnak, hogy egyenlően osszuk el a forrásokat. Szilvihez csatlakozva, én is hiányozom, eh, hiányolom, bocsánat, az Európa 2020-as stratégiát, ez itt nem említődik, és a stratégia célkitűzéseivel összhangban kellene tartani ezt a dokumentumot, ami pedig azt jelenti, hogy az éves növekedési jelentés a szemeszternek a végén készül, és meg kell említeni a 2020-as célokat, és nem csak a megszorításokat első, illetve második szinten. Tehát a 2020-as célokról is kéne, hogy szóljon egy külön szakasz, vagy külön oldal, és így lenne kiegyensúlyozottabb a dokumentum. Tehát egyrészt költségvetési fegyelem kell, másrészt viszont mégiscsak növekedést szeretnénk. És ez lenne egy olyan átfogó, horizontális ér, eh, amelyet szerettem volna megemlíteni. Számomra a makrogazdasági egyensúly a fő kérdés, és hogy milyen hatásokkal jár úgy szoktuk fogalmazni, hogy a tovább gyűrűző hatások, illetve a túlcsorduló hatások mit jelentenek a gazdaságban. Ezt egy kicsit explicitebben kellene megfogalmazni. Tehát én egy kicsit karakteresebb megfogalmazást szeretnék látni a dokumentumban, ehm, és én úgy érzem, hogy kicsit politikailag töltött a szöveg, ehhez képest kellene egyértelműsíteni. És aztán a válságból való kilábalás azt igényli, hogy a tagállamok legjobb tudásuk szerint az államadóságot igyekezzenek kézben tartani és rendezni. Ezek a lényegi kérdések. Tehát a makrogazdasági egyensúly úgy érhető el, hogyha a pénzügyi terület kérdéseit is rendbe tesszük. Nem mondjuk, hogy az államháztatásnak a fegyelme, illetve a gazdálkodás fegyelme másodlagos, de vannak egyéb szempontok is. Tehát meg kell oldani ezt a több tényezős egyenletet, mert máskülönben ez csak hold betű marad. Aztán a hetes bekezdés, hetes pont. Szeretném a hatos csomagot megemlíteni, amely rögzítette, hogy a, az állami kiadások nem nőhetnek a GDP növekedési várakozást meghaladó mértékben ami azt jelenti, hogy a szabadon felhasználható jövedelem mértékében lehet növekedésről beszélni. Tehát az államháztartás csak akkor növekedhet jobban, mint a GDP, hogyha nagyobb az elvonás. Aztán a tízes pont arra hívja fel a figyelmet, hogy meg kell erősíteni a mandátumot ezen a területen, és a túlzott deficit eljárásnak érvényt kell szerezni. Pervanshoz csatlakozom a strukturális reform kérdésében. Úgy tűnik, hogy ez egy befagyott kérdés, mert a különböző területek szempontjait nagyon nehezen tudjuk összeegyeztetni. Például a munkahelyteremtés, a foglalkoztatási bizottság felhívja erre a figyelmünket, könnyen ütközhet a megszorításokkal, tehát ebből szeretnénk konstruktívan előrelépni. Köszönöm szépen. Niklas Sentesnek adom meg a szót. E, Köszönöm, elnök asszony. Hogy mondjak köszöntet a jelentéstevőnknek, mert egy rövid időn alatt megteremtette a lehetőségét, az alapjait lefektette annak, hogy ezt a fontos ügyét megvitassuk. Az én frakcióm számára azonban vannak bizonyos problémák. Nem is elsősorban idő problémáról beszélnék, vagy arról, hogy a bizottságnak több időt kellett volna adnia az éves nemekedési jelentés kidokozására, hanem és nem is annyira a demokratikus legitimáció kérdése forog fönn. Egyetértek azzal, hogy a parlament szerepe olyasmi, amit, amit szeretnénk a szövegben is látni. Azt hiszem, hogy ez egyébként nem probléma senkinek. Azért vagyok ilyen szaggatott, mert nagyon nagy a háttér zajjelnök asszony. Tehát a probléma nem a demokratikus legitimitás, és teljesen jogos, hogy azt kérjük, hogy a parlament eh, a szerepét úgy tudja betölteni, amire eh, az alapszerződés jogosítja. Eh, ez egy par excellence politikai kérdés, és a, bizot, a bizottság éves jelentését olvasva úgy látom, hogy a jelentéstevő alapvetően egyetért a felmérés, a jelentés megfogalmazásával. A 2011-es felmérés szellemében készült ez is, a bizottsági szövegről beszélek, és ezért ugyanazokat a politikákat javasolja, egy kicsit erősebb kivitelben Közben persze új alapszerződésről hallunk, ez a bizottsági szöveg ugyanabban az irányba menetel, mint amilyenbe a tavalyi előző szöveg. Ugyanaz a sodrás iránya, a főcsapás iránya, itt vannak ezek a kemény pénzügyi intézkedések, amelyeket most bevezettünk. Nem tudom, hogy miért fogadja ezt mindenki, hiszen megmutatta, hogy ez a recesszióhoz vezet, láttuk, hogy ez a recesszióhoz vezet a társadalmi igazságtalanság mélyüléséhez, mindenféle társadalmi nehézségekhez, és gazdaságilag sem működik nem nyújt semmiféle környezeti vagy ö, igazságot, nem teremti meg a fenntartható növekedést a polgárok számára. Ehm, hogyha ebben a szövegben, az éves növekedés jelentés szövegében nem tükröződik a második európai szemeszter, akkor nem tudom, hogy miért olyasmit eh, vitatunk meg itt most, ami már bebizonyosodott, hogy kudarcra vezet. Az egy dolog, hogy az Európai Parlament számára fontosabb szerepet követelünk, ezzel egyetértünk, azonban a frakcióm nem ért egyet azzal az alapvető gondolattal, ami a szöveget gyakorlatilag, ami a szöveg lényege gyakorlatilag. A jelentéstevő ugye elfogadja a bizottság megközelítését és következtetéseit. Jól lehet, Örülünk annak, hogy a jelentéstevő arról beszél, hogy a parlament szerepét hangsúlyozni kell. E, mi szeretnénk olyan módosítókat benyújtani, amelyek egy kicsit keményebbé teszik ezt a szöveget. Kicsit kis zaj, zajos lenni az ülés. A suttogások összeadódnak, és elég erősen visszhangzik a terem. Kérem, kicsit csendesebbre fogják a beszédeket. Viki kapott volna szót előtte Udo. Köszönöm Gózes úr kiváló jelentését. Meglátjuk aztán, hogy a módosítás után hogy néz ki a szöveg, a kompromisszumokat követően, hogy fest majd. Ám jelenlegi formájában számunkra támogatható a szelleme is, meg a bötüje is. A növekedési jelentés a gazdasági szemesztert alapján értékeli a fejlődést, meghatározza a prioritás, cselekvési prioritás az EU és tagállami szinten is, hogy mik legyenek a prioritások. Ha engem kérdeznek, Kennedy és régen elnököket idézem. A, a gazdasági növekedés mindenki számára hasznos. És levonható a következtetés a kínálati gazdaság eh, oldaláról, hogyha csökkentjük a hozzáférés korlátait a javakhoz és szolgáltatások az emberek számára, az jót tesz a gazdaságnak. Ez alacsonyabb adókat jelent, és nagyobb rugalmasságot, a túlszabályozás lebontását, liberalizált gazdaságot. Lehet, hogy ez a jelentéstevőnek kicsit meglepő hangzik, ám ez az Eurózóna számára növekedést tenni lehetővé. Várom a konstruktív együttműködést a dosszié során, ám a jelentés mostani formájában elfogadható volna, akár változások nélkül is. Elisa. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony. Nem ismétlem el azt, amit a kollégák már elmondtak. A főbb megjegyzéseim a következők. Azt gondolom, hogy a, jelentő, a jelentést bocsánat, helyes a felszólaló. A jelentésben néhány felvetés egészen korrektül szerepel. Nyilván valamit lehetne javítani, de a néppárt szerepe az kellőképpen kidomborodik. Ami a tartalmat illeti azonban, azt gondolom, hogy amikor a hatos csomaggal, a sixpack foglalkozunk, a nagy probléma az volt, hogy igazándiból nem volt növekedési, újítási vagy innovációs vagy konvergencia erőfeszítés ebben. És végül nagyjából széleskörű egyetértésre jutottunk a tekintetben, hogy egy olyan napirendet, olyan növekedési napirendet kell kidolgoznunk, amely ellensúlyozni képes azokat a dolgokat, amelyekre nem terjed ki a hatos csomag, a Sixpack. A Sixpack túlságosan a fegyelmezésre fókuszált, a pénzügyi büntetésekre, a, az ellenőrzésre. És úgy gondolom, hogy amikor az éves növekedési felmérést, éves növekedési jelentést olvassuk, akkor nem szabadna megismételni azt, amivel a Sixpack a hatos csomag már foglalkozott. Itt valójában, amire szükség lenne, egy növekedési és konvergencia napirend menetrend, ha úgy tetszik. De ez nincs benne a szövegben, ezt nem látjuk nyomokban sem. Jól lehet valószínű itt-ott a szöveg mondjuk a tízes bekezdésben utal erre, aggódunk, hogy sok tagállam nem hozza a termelékenységi elvárásokat, stb. stb. Nos, ez inkább a fegyelmezésre és a, és a szabályozásra vonatkozik, és nem annyira konvergencia pozitív tartalommal való elősegítése. Nem tudom, elnök azt, hogy megvárnám, amíg a beszélgetést a kollégák befejezik. Kollégák, kollégák, hadd kérjem még egyszer. Nagyon nehéz a hozzászólók számára folytatni a hozzászólásokat, és még szavaznunk is kell. Úgyhogy kérem mindenki a magánbeszélgetését, azt folytassa kint és akkor még kávézni is lesz idő. Monsieur Gozes, je, je dois... Gozes úr, megvárjam, amíg figyel, vagy folytathatom. Hát köszönöm, akkor folytatnám. Azt is szeretném elmondani, hogy a szövegben jobb lenne, hogyha konkrét utalás lenne a makrogazdasági egyensúly hiány problémájára, ami pont a hatos csomagot, a sixpacket illeti. Nem hiszem, hogy ennyire a fegyelmezésre kéne koncentrálnunk, de élet, ehhez képest életbevágó fontosság, hogy a spillóvereknek, az túlcsapodó hatásoknak a kérdését hangsúlyozzuk. Ami a hetes bekezdés illeti Filip már említette, hogy eh, van itt egy konkrét technikai elemre való hivatkozás, eh, nevezetesen a, a növekedési kiadások korlátozásáról van szó a középtávú eh, GDP várakozások függvényében. Ez itt túlságosan részletes talán, és hangsúlyoznám, én is támogatnám azt, amit, Filip mondott ezen vonalkozás kapcsán. És végül, utolsó felvetésként a 11-es bekezdésben úgy gondolom, hogy az a hivatkozás, amely itt van, a munkaerőpiacra tett hivatkozás, az elnök félbeszakítja a felszólalót, elnézést kérem, itt emberek beszélnek, és azt szeretném, ha csak az, az beszélhessen, Lisa Ferreira, és később Hübner asszony, akinek én megadom a szót. Ha megkérek mindenkit, hogy ne beszéljen, ha nincs nála a szó, kérem, hogy viselkedjenek egy kicsit. Tudom, hogy mindenki szeretne mindenkinek köszönni, de azért viselkedjünk már. Eh, no parágrafo 11, mais do que pedir reforma... Ami a négyes eh, bekezdést illeti, ahogy mondottam, elnök asszony, a munkaerőpiacra való hivatkozás, amely ismét a bérszinteket ö, eh, ö, cincálja, úgy gondolom, hogy itt is inkább a 20, 2020-as agendára, a produktivitásra, a termelékenységre, stb. kellene Eh, hivatkoznunk, és hogyha ezeket tartanánk a szem előtt, akkor, akkor nem a bérekre kéne koncentrálnunk, hanem azt látnánk, hogy a szélesebb eh, fronton való eh, gondolkodásnak a körvezke, természetes következménye lenne a bérek alakulása. Nagy, nagyjából ezt szerettem volna elmondani, tehát tartalmi kérdések vannak az éves növekedési jelentés kapcsán másrészt szükség volna arra, hogy ez a jelentés hangs, ö, ellensúlyozza azt a nagyon korlátozó jellegű feladatsort, amit a Sixpack, a hatos csomag tartalmaz, és amelyet a frakcióm nem szavazott meg. Végül pedig szeretnék bizonyos elemeket látni a szövegben, amely a makrogazdasági elemekre hivatkozik, például az átcsorló, túlcsorló hatásokra. Negyedrészt Negyedrészt eh, nézzük meg a hetes paragrafust még egyszer. Az állami kiadások és a GDP növekedés mértékének eh, egymáshoz kötése kapcsán, és végül a munkaerő termelékenységének a javításáról beszéljünk inkább, és ne a fizetések csökkentéséről. Lehet, hogy ez benne van a szövegben, de nem szó szerint. Elnök, köszönöm, Danutának adom meg a szót. Köszönöm elnök. Azt röviden szeretném kommentálni Zsankóz az jelentésének tizedik pontját, a strukturális reforma kérdéskörét. Úgy hiszem, hogy a szemeszter nem csak a államháztartási fegyelemről szól, meg a politikai koordináció fontosságáról, bár ezek is fontosak, ám egy olyan eszköz is egyben, mert révén a strukturális reformokat is meg lehet léptetni. Helyén volna, ha azt követelnénk az Európai Bizottságtól, ha egy komparatív visszatekintést nyújtana a strukturális reformok korábbi menetéről, az egyes tagállamok ütemézéséről, és ezt rendszeresen kibocsátaná a bizottság, akár évenként a tagállamok által megtett lépésekről. Elnök, köszönöm. Jean-Paul, kívánsz hozzászólni a végén? Merci, Madame Président, je vais être très bref. Egészen röviden, elnök asszony. Mert úgy látom, hogy nagyon türelmetlenül várják már a következő témát. Én két vonatkozásra szeretném még egyszer felhívni a figyelmet. Az első, az a kérdés, hogy a parlament milyen jelzést küld. Hogy csatlakozik-e vagy pedig más véleményt fogalmaz meg a nagy irányokkal kapcsolatban. A második pedig a tartalom kérdése. Feljegyeztem a különböző észrevételeket. Meg kell találni a kompromisszumot egyértelműen. Mert meglehetősen különböző módon közelítünk ezekhez a kérdésekhez. De a parlament úgy gondolom, hogy meg fogja találni a kompromisszumot. És egy közös jelentéssel kell zárulni ennek a munkának, ütőképes, erőteljes üzenetet kell adni. Tehát nem arról van szó, hogy egy újabb, többoldalas dokumentumot szeretnénk megfogalmazni, hanem egy tiszta, világos üzenettel szeretnénk szolgálni, amely a különböző nézeteltéréseket áthidalva egy reális reakciót jelent a mindannyiunkat sújtó válsághelyzetre. Köszönöm. Right. Thank you very much everybody. Köszönöm mindenkinek. Didergek itt fönt, nagyon hideg van, nem tudom, ott lent is. Sürgősségi eljárásban kell, hogy áthajtsuk ezt a témát. Január 12-én délben lesz a módosítja benyújtásának határ, de elnézés, hogy ilyen szűk a határidő. Aztán 20, január 23-án tárgyaljuk meg a módosítókat, 24-én szavazunk a szakbizottságban, annak érdekében, hogy az első februáris plenáris napi rendre tűzhessük. Köszönöm! Most pedig a szavazásnak kezdhetünk neki. Nem, egy pillanat. And the first... Az első. Nem. Először próbaszavazást tartunk. Kérem mindenki, ejtse meg a próbaszavazást, megnyitom a próbaszavazást, mindenki nyomja meg a neki tetsző gombot. Megy a szavazás, kérem. 42 kártya van behelyezve, 43, 42, 41. Mindenki leadta? Valaki nem. Valaki még nem nyomta meg a gombot. Kette nem nyomták meg a gombot. Hárman. Rendben. Most meg egyel több néppárti szavazat van. De, de. Lezárom a szavazást. 36 boldog ember szavazott. Lépjünk. Tovább kérem egy kis csendet próbáljunk tartani. Ki kért szót? Ole. Szót kértél? Igen. Az első szavazás, az adózásról szóló jelentés. Ha az, akkor hozzászólnék. Igen, az. No, a koordinátorok ülésén úgy döntöttek, hogy a szövegbe beletesszük azt is tekintettel a B7-es 0531 2011-es az egy 11-es módosító alapján, amelyet Muscadini és többek nyújtottak be. Ezt el kellett mondjam, megtettem, letudtam. Aztán a 63-as módosító, a fiskális föderalizmus, vagy államháztartási föderalizmus, amiről sokat beszéltünk már, ezzel kapcsolatban még szélesebb konszenzusra törekszünk, ezért a szöveg következően szólna, lehet, esetleg lehet egy hasznos eszköz a hatodik oldalán van az én szavazólistámnak ez a sor. Aztán Filip eh, ma reggeli megjegyzésehez igazodva az egyes A kompromisszum, a C preambulum pontra vonatkozóan. Ez a 22. oldalon van az én szavazólistámon. A túlzott, a, a túlzott magán és köz hitelezés okozta a válságot lenne az új szöveg. Ez a három módosítás, amelyet jeleztem. Elnök, köszönöm. Ha a szavazás során nehézség merülne fel, akkor majd szólj ole. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Három a kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 28-as módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Négyes kompromisszum. Két részben, ha jól látom, első rész. A regionális és szavak nélkül, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, és az és regionális mellette, szavakkal kiegészítve, ellene tartózkodók Szerintem elvetettük, nézzük meg géppel. Mert mindenhol kezeket láttam, nem ez volt számolni. Mindenki látta, lezárom a szavazást. Még egy szavazás gyorsan, már egy szavazat. Most egyel több néppárti kártya szerepel. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Most ötös kompromisszum. Hány részenkénti szavazás lesz? Itt két részben szavazunk. Első rész. A, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A kiegészítéssel mellette, ellene tartózkodók Elfogadtuk mind a két részt. 39-es módostó mellette. Ellene. Tartózkodók. Elég szűk a többség. Nézzük meg géppel a 39-est. Megint egyel több néppárti szavazat. Köszönöm. Mindenki leadta. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 20 mellette, 21 ellene. 38-as a mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. A néppárt észre nem vette ki a kártyát senki. De a gépen látszik. A gép mutatja. És eltűnt a plusz. Szeretném ellenőrizni, mert nem vagyok biztos ebben a szakbizottságban, hogy mindig rendben mennek a dolgok. Hát biztosítalak a felől, hogy soha nem zárom le a szavazást, ha egyel több kártya van, mint kéne. Ha az elektronika működik, akkor mi is működünk. 37-es módosító mellette, jellene. 37-es mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük az eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es módosra mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 42 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 40. Nézzük meg géppel, ha akarják, 42-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki voksoljon lezárom. Elvetettük 22-22 az arány. 43-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 47 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 48 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 49 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 50 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 51 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 61-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 62 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 63 szóbeli módosító a hasznos eszköz lehet az új szöveg mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 65 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 66 mellette ellene tartózkodók. Megnézzük géppel a 66-ost. Nem elég magasan voltak a kezek, nehezen számolom meg így őket. Mindenki adja le, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es mellette, ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 6 kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 7-es kompromisszum első része mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodok. Elfogadtuk 71-es módostó mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 74 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 75 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 81 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 82 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük a 84-est. Mindenki látta, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 85 mellette, ellene. Tartózkodók elvetettük, 86 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 87 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 88 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 89 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 90 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 91 mellette, ellene tartózkodók Megnézzük géppel a 91-est. Köszönöm. Megnyitom a szavazást. Most megnyitom a szavazást. Leadták. Lezárom. Elvetettük. 21-23 ellenében. 92 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 93 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 95 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 95 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 96 mellette, bocsánat, erdeti szöveg mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 96 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 97 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 98 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 99 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as, bocsánat, 9-es kompromisszum kiegészítő órás szóbeli részen, először az órá, a szóbeli részt mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, most pedig a szóbeli módosított a második részt els, e, e mellette. Mindenkinek megvan a szóbeli kiegítés a dossziéjában. E, van, aki integet, hogy nem tudja, miről van szó, pedig ott van a szöveg. A, that collects and verifies, verifies statistics on tax avoidance and evasion across the EU. All those in favour of that? E, ki az, aki mellette szavaz? Elnézést, úgy gondolom, hogy ez a szóbeli módosító, ennek bele kellett volna kerülnie a nyolcas kompromisszumos módosítóba, legalábbis mi ezt gondoltuk, azt hittük, hogy megszavaztuk a nyolcas esetében. ennek a nyolcas kompromisszumban? Felszólaló. Igen, ezt a szavazólista úgy említi hogy ezt a nyolcas kompromisszum részeként megszavaztuk már. Tehát egyetértünk a szöveggel, azzal, hogy bele szeretnénk venni ezt a felolvasott szövegrészt, de hogyha bele akarok venni, akkor vegyük bele a megfelelő helyen. Én úgy gondoltam, hogy ez a nyolcas bekezdésben van, ezt mondják a kollégák is elnök, de hát, de hát a nyolcas bekezdésnél vagy a kilences Uraim, hát a nyolcas bekezdésen vagyunk, ami a kilences módos, kilences kompromisszum. A képviselő, de hogyha visszanézi a, a szavazólistát, ott a, nyol, a 8 számú kompromisszumhoz, az ötös bekezdéshez volt ez a szövegrész beírva. Elnök, jelen pillanatban a 9-es kompromisszumot szavazzuk meg, ami a 8-as bekezdéssel foglalkozik. Ha ez rossz helyen van, akkor áttesszük, de el tudjuk ezt a szöveget fogadni. Mellette szavaz? ellene szavaz? tartózkodók, elfogadtuk, és utána majd átmegy a rendes helyére, függetlenül attól, hogy ez 8-as, 9-es, majd meglátjuk. 9-es bekezdés 103-as módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 104-es módosító mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 105-ös mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 106-os mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. Eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 107-es szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodók, azt hiszem, ezt elfogadtuk, de vegyesek a visszajelzések, a, a néppárt ezt támogatta, akkor elfogadtuk. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 12-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 108-as módosító mellette, 13-as bekezdés 108-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 109-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 112-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadva. 113-as mellette ellene tartózkodók ellenőrizném géppel 113-as Módosító a szavazást megnyitom, kérem szavazzanak. Hát mindenkinek túl sok dolga van egyszerre. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Akkor ennek megfelelően kiesik az első 116 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 117 eh, mellette, ellene tartózkodók elfogadva 118 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 118 mellette, 119 mellette ellene tartózkodók elfogadva 120 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 121-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 122 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 123-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 124 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 120, tehát 22-es bekezdés mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 125-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva 126-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva 127-es mellette, ellene tartózkodók jobb ellenőrizni géppel 127-es módosító gépi szavazást. Megnyitom, ha mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva 22-22 arányban. Eredeti szöveg 23-as bekezdés mellette, ellene. Próbálják meg még egyszer. 23-as bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodok, elfogadva 128 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. Eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 129 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 11-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 133 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 134 mellette, ellene tartózkodók ellenőriznem géppel a 134-est. Mindenki szavazott, szavazást lezárom, elutasítva. 25-19 arányban. 135 mellette ellene tartózkodók elutasítva, de jobb, ha megnézem géppel. 135. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elutasítva. 17 mellette, 27-en ellene. 136 két részben első rész mellette kiszavaz, ellene kiszavaz. Tartózkodók. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elfogadtuk 22-21 arányban igazam volt, hogy ellenőriztem. Második rész, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 137-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 139 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrzöm a 139-et. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük géppel. 139-es bekezdést módosított, 139-es módosított, megnyitom, szavazást lezárom, ha mindenki szavazott, elutasítottuk, 20 igen, 23 nem szavazattal. Tehát az eredeti szöveg jön a 139, 28-os bekezdés mellett kiszavaz, ellene tartózkodók elfogadva, 140-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 141 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 11b jelű kompromisszumos módosító két részben az automatic szó nélkül, első rész az automatic szó nélkül, mellette ellene tartózkodva elfogadtuk, utána a második rész az automatikus szó kiegészítésével mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodók elutasítva 143, 100, 146 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 147 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 148 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 149-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 105 28-as bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva 150-es módosító mellette ellene tartózkodók ellenőrizném a 150-est Ha mindenki szavazott, a szavazást lezárom elutasítva 17 igen, 27 nemmel, 151 módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 152 mód, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg a 29-es perekestésé mellette ellene tartózkodó elfogadtuk, 153 két részben az első rész mellett kiszavaz, ellene tartózkodok elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenezem a második részt, hogyha akarják. that's rejected. I think uh... Mindenki látta a szavazatát, akkor ezt elutasítottuk, de valami gond volt itt a jelzés átadással, tehát 153 második rész elutasítottuk, 154 mellette. 154 kiszavaz mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizni fogjuk, de azt hiszem, hogy csak a néppárt ellenezte. Megnyitom a szavazást, remélhetőleg megnyitottam. Mindenki leadta a szavazatát? Még ketten kell, hogy szavazzanak, és akkor most lezárom, lezártam a szavazást, és elfogadtuk 26-18 arányban. 11A kompromisszum két részben. Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 158 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11D kompromisszum két részben ismét. Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 162-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 163-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 164-es mellette ellene tartózkodik, akkor ez egy igen szavazat volt. Jó, úgy gondolom, hogy ezt elfogadtuk. Tehát a 164-eset elfogadtuk. 165-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 166-os mellette, ellene, tartózkodik, túl közel van az eredmény, ellenőrizzük elektronikusan. 166-osról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 21 igen, 23 nem mellett elutasítottuk. 167-es mellette ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 168 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 169-es mellette, ellenem tartózkodik, ellenőrizzük a 169-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 100, illetve 26-18 arányban elfogadtuk, 170-es mellette ellene. Zavaros az eredmény, próbáljuk meg még egyszer készfeltartani. 170 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1.11-es idézet mellette ellene tartózkodik, el, elfogadtuk. A kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 13.21-es eh, citáció mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor egyes preambulum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. B mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, ötös módosító, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hatos módosító, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes módosító, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes, egy A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Húszas módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 21-eset elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 23-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Rendben, akkor elektronikusan nézzük meg a szöveg végszavazását, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 37 igen, és öt nem, egy tartózkodás mellett, és volt egy szavazókártya, amely helyén voltam, nem szavaztak vele. Úgyhogy köszönöm szépen, és gratulálok. Yeah, but I need a voting but it's, it's, it's I don't block three questions. So it's three questions yes, no. separate yeah, or in block. On block, okay. Right, this is, this is just the oral question. Igen, akkor maradt még a szóbeli választigénylő kérdések, ugye, az eurókötvények, tehát akkor mind a hármat egyben szavazhatjuk, rendben, akkor szóbeli választigénylő kérdés mellette, mind a háromról egyben, nem, elektronikusan szavazzunk, rendben, akkor megnyitom a szavazást, tehát mind a három egyszerű kérdésről szavazunk egyben a jelentés kapcsán. Tehát itt most nem az állásfoglalás, hanem a kérdés a szavazásunk tárgya. Mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom. 42 igen, Right. And now... És most pedig. Right, this might get complicated, so now... Itt bonyolítódik a helyzet bonyolódik a helyzet, tehát a kompromisszum tesekúdó. Érdekes zene szól itt. Vidám csengő hangszól. Údó, tessék, tiéd a szó. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a kollégának, hogy lehetővé tette, hogy ne legyünk rabszolgái a technológiának, hanem hogy visszatérhessünk a vitánk lényegéhez. Tehát van itt egy állásfoglalásunk. És Edvesz Kikluna együtt dolgozta ki ezt a többi árnyék előadóval illetve az előadóval is a stabilitási kötvények megfelelő hátterét szerette volna a parlamenti vita számára kidolgozni. És a szocialisták és demokraták frakciója álláspontja szerint ez az üzenet több ponton sem egyértelműen megfogalmazott. Itt a HC, eh, illetve az I kompromisszum olyan mértékben ködös, hogy ezt senki nem fogja megérteni, hogy mit is akarunk. Igyekeztünk ezt módosítani, tehát részenkénti szavazást javasolunk, hogy egy kicsit világosabbak legyenek az ügyek. Tehát ezt jeleztük, tehát egy, egy kis türelmet kérek még. Tőlünk eltérően a megfelelő időben adott tájékoztatás ügyében az történt, hogy a, nem történt meg a tájékoztatás megfelelő időben. Tehát a HC, illetve az I pontok megfelelő kezelése úgy történik, hogy ezeket a módosítókat visszavonjuk, és tartózkodni fogunk hogy egyszerűbb legyen az eljárás. Tehát ugye a plenáris szöveget el tudjuk eh, fogadni. Eh, ez szolgálja, és a mai eljárást is felgyorsítja. Igen, elnök asszony. Teljesen egyetértünk ezzel az eljárással. És számomra különösen fontos ez Edvárnak és a többi árnyék előadónak is köszönöm szépen, hogy lehetővé teszik, hogy a bizottság számára egyértelmű jelzést tud adni a parlament és ezt időben tesszük. Úgyhogy szavazhatunk róla. Köszönöm. Elnök, azt hiszem Udo azt mondta, hogy a HC, illetve az I kompromisszumok mögötti támogatását visszavonja, visszavonod. Tehát akkor részenkénti szavazásról van szó. Várjunk egy kicsit, mert többen beszélnek párhuzamosan, és az elnök azt, hogy nem hallja, hogy mi hangzik el. Tehát a HC és az I pont ügyében részenkénti szavazást szeretnénk. És a részenkénti szavazásra vonatkozó igényt vonjuk vissza, mert úgy gondoljuk, hogy a kollégáknak nem volt lehetőségük ezt időben megvitatni, egyeztetni. Tehát nem kérünk részenkénti szavazást, hanem tartózkodni fogunk ezekkel kapcsolatban, és majd a plenárison rendezzük. Ez már világos volt, hogy angolul ismételjem el. Vagy nem tudja, hogy mi van a szövegben. Elnök, igen, most már értem a, az észrevételt. Csak egy kis zűrzavart érzékeltem a módosítás, illetve részenkénti szavazások között, de most már értem. Úgyhogy akkor folytatjuk a szavazással. C1 kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. F kompromisszum, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. G kompromisszum, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. G1 kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. G2 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Igen, megvan a következő. E kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor idézetek 1-2 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk elkompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A preambulum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, és elektronikusan a végszavazás következik az állásfoglalásról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 37 igen, 3 nem, és 4 tartózkodás mellett elfogadtuk, úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen.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 are we, are we ready? Készen állunk a folytatásra? Right, we're starting. Rendben, akkor megkezdjük a következő napi rendi pontot. A európai vállalat irányítás témakör A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Right. We've got an amendment here, haven't we? Yes, this is where you've got your oral amendment. Right. I think what you do is you. right, I, I, I, I just, I'm not sure whether everybody knows there's an oral amendment here. Nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy szóbeli módosítónk is van itt. Tehát kérem szépen, hogy figyeljenek rám. Ötös módosító, két részben, és van egy szóbeli módosítás a második rész vonatkozásában, ami azok ezzel egészíti ki. Where appropriate, az other stakeholders elé ez kerül be. Tehát az első rész változatlan, a második pedig így hangzik. And to other stakeholders, and, and where appropriate to other stakeholders. So first part... Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nyolcas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Valaki ellenőrzést kér a B-re? Nem? Rendben. Akkor C kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es módosító két részben első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 20-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es módosítom mellette, 22-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 23-as mellette, ellene. Elnézést, nem tudok olvasni, mondja az elnök asszony. 21-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. És most következik a 23-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. És most rátérünk a 27-es módosítóra mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. És következik mi lesz a négyes ponttal. Ezeket mind elfogadtuk. D kompromisszum mellettem. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as módosító mellette. Szóbeli módosító van, tudunk erről? Igen. Tehát mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es módosító két részben. Első rész mellette. Ellene tartózkodik, Elfogadtuk. Második rész, és a shareholders and other stakeholders kiegészítés, illetve a where appropriate is bekerül ide. Yeah. It's the same as before. It's the same as... Ez a korábbival azonos módosítás, tehát mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. valamit kihúztak itt. Tehát jön a 36-os, 36 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 6-os pont mellette nem, valamit már itt korábban elfogadtunk, ez okafogyott, tehát 39-es mellette, de nem itt két részből áll, szóbeli módosító az előadótól. 39-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40, 41-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es, ami két részből áll, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 44-es szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 47 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Aztán 50-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52 szóbeli módosító van, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a szöveg egészéről. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 26 igen, 5 nem, 12 tartózkodás mellett. Köszönöm szépen, és gratulálok az előadónak. Arra emlékeztetnék mindenkit, hogy a szakbizottsági ülés után jön az együttesülés az AFKO-val. 6.30-tól 8 óráig. A helyszín 6Q2, tehát 6Q2 lesz a termünk. És most az elnök listát adom Teodornak. Kérem, kollégák, az, aki el akarja hagyni a termet, tegye csendben. Van még mit tenni, tenni itt. Okay, can we start? Kezdjük el. A napirendi pont, amelyet, amelyet dolgoznunk kell, Alena Bazescu asszony jelentése a számlazárolást elrendő európai végzés tárgyában. Elena Bazescu asszonynak adom meg a szót, hogy ismertesse véleménytervezetét. Kérem mindenki maradjon csendben. Köszönöm, elnök úr. Kedves képviselőtársak, ez a szabályozás egy összetett szabályozási célt tűzött ki. Azt, hogy egységes európai eljárás jön létre a bankszámlák zárolására. Ez alternatíva lehet a nemzeti eljárásokkal szemben, és lehetővé teszi, hogy a hitelezők a, levonják a, hit, a, a számláról, bármely Európai Unióban elhelyezett bankszámláról az őket illető összeget. Ezáltal alapok vihetők át egyik banktól a másikba szinte azonnali hatállal, Így módon a, így a, a, a blokkolás ugyanolyan gyorsan történik meg, hogyha a tagállami, egy másik tagállami bankban van az árulandó számla. Sokszor nehéz a mai gyakorlatban, különösen határon átnyúló módon megtalálni az adós számláját. Ez az új rendszerrel, ez működőképessé válna Európa szerte, és ezáltal a bírósági eljárások száma is csökkenthető volna, a behajtható követelések rendezésében. 27 módosító érkezett, amely pontosítja a tervezett hatáját gazdasági és jogi szempontból is pontosítják ezek a módosítók az anyagot. Célom az volt, hogy egyensúlyt teremtsek a hitelezők azon a jogát, illetve hogy a nekik a pénzt beszerezhessék, illetve az adósok jogait is védenünk kell. Nem nem meg, meg pontos okoknál fogva lehet csak kiadni E, végzést, ezért az egyes módosítót e, vonatkozóan megfelelő bíróság kell meghatározza a behajtandó összeget. Aztán 13-as módosítóval kapcsolatban több kritériumot javasolok annak érdekében, hogy a, az adósra szembenő követelés helytállósága bizonyítható legyen. Aztán a szabályozás alkalmazási hatály alól való kivételeket is taglalni kell a pénzügy kifizetési rendszert, illetve az eredeti szöveg csak a kötvények, illetve értékpapírokból eredő követelések behajtását irányozta volna elő, ugyanakkor a 98 per 26-os irányelv alapján ennek hatája növelhető. A gyorsaság elvét igyekeztem követni több módosítóban, mely a határidőket pontosítja. Például a naptári napok kifejezést javasoltam, az 55, 29 és a 26-os módosítóban, a 20-as módosítóban szintén azt javasoltam, hogy az adóst tájékoztassák egy munkanapon belül maximum a végzés kiadásáról. Aztán egy következő módosítóban a határnál átnyúló ügy meghatározását pontosítanám azon ügyek meghatározása, amelynek határon átnyúló kihatásai vannak volna a megfelelő meghatározás. Ezeket az elemeket kell elemezni. A 21-es, 22-es módosító a 26-os cikket módosítaná, ami a végzés kiadásáról és végrehajtásáról szól. A hatos bekezdés eredeti szövegnek nem eléggé világosan fogalmaz a mm, devizárfolyam tekintetében, az, ha mennyiben a számla deviza nem más, mint amiben kiadták a végzést. Ez esetben fontos tehát ez a pontosítás. A 22-es módosítóban azt javaslom, hogy a deviza árfolyamot a bank határozza meg. A különbség a Nemzeti Bank hivatalos árfolyama az adott tagállamban, és akkor ott, ahol a ahol a számla elhelyezkedik. Itt is a cél az a e szabályozása, hogy gyorsítsuk az eljárást az LKB referencia árfolyama alapján a napi, a központi bank napi árfolyama átlaga alapján. A 21 es módosító a 26-os cikkre vonatkozik, pontosítja azt a helyzetet, ahol az árolt vagyon összege meghaladja a végzésben meghatározott összeget. Ilyen esetben a bank kell meghatározza azon pénzügyi eszközöket, amelyre vonatkozóan a végzést alkalmazza. És végül szeret néhány gyakorlati részlettel szolgálni. A módosító benyújtásának határideje január 12-e lesz, dél 12 óra a módosítókat ezt követően az Ekon szakbizottság következő ülésén, február 6-án tárgyaljuk meg, majd szavazás követi ezt a szakbizottság körében február 28-án. Köszönöm, hogy meghallgattak, várom hozzászólásaikat, javaslataikat. Rendelkezésre állok, hogy megvitassuk ezeket. Köszönöm. Köszönöm. Pulman árnyékodnak adom meg a szót először. Köszönöm jelentéstevőnek és az elnök úrnak. A belső piac számára fontos jogi szabályozás ez, amelyről most tárgyalunk. Gondoskodnunk kell arról, hogy azok, akik jogos követeléssel bírnak, be is hajthassák ezeket anélkül, hogy különféle ö, joghatóságok ö, akadályába ütközzenek, ezért üdvözlendő a bizottsági alkalmatási javaslata e tekintetben. Mi is konstruktívan szeretnénk hozzáállni ez a témához a jelentéstevő által javasolt módon. Ami vitáinkban nagy így szerepet játszik az is, hogy megvizsgáljuk, hogy megfelelő egyensúly áll-e fenn egyrészt azok között, akiknek követelései vannak, és ezt végre akarják hajtatni, illetve azok jogainak védelmében, akiknek a, a számláját automatikusan megterhelik. Különösen a határon átnyúló ügyletekben a gyengébb fél, azaz a végfelhasználók, a munkavállalók védelmére kell gondolunk, nem szabad jogi eszközök nélkül hagyni őket, meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a jogi, a, a hazai jogi normáknak megfelelően védelmet kapjanak. Nem érdekünk az, hogy hogy túlzott mértékben éljenek ezzel az eszközzel, illetve visszaéljenek ezzel az eszközzel. Ilyen értelemben a jogi meghatározást úgy kell meghatározni, hogy mind a két fél jogai megfelelő módon védelmet kapjanak. A módosítókat ennek szellemében fogalmaztam meg, ám nagyon konstruktívan igyekeztünk a jelentőstevővel együttműködni annak érdekében, hogy mielőbb elindulhasson a jogalkotási folyamat a fontos témában. Köszönöm. Van-e valaki, Gulár asszony nevében szerette felszólalni, mert ő nincs itt. Ha nem, akkor Stricek úr nincs itt. Kigold úr. Um, just very briefly, thank you very much. Nagyon röviden, köszönöm a jelentést. Nem szeretném elismételni azt, ami már elhangzott. Úgy gondolom, hogy ez egy szükséges elem és hasznos elem a közös piac megvalósításában. Úgy gondolom, hogy a jelentés jó, és támogatjuk annak általános irányát. Arról is gondoskodnunk kell, hogy a gyenge adósoknak is legyen még lehetősége, e, legyen e, bizonyos biztosítékolás, legyen valamilyen biztosít, e, biztosítás számukra de összességében, ahogy mondtam, elégedettek vagyunk a jelentéssel. Elnök, köszönöm szépen, Thomas Hendelnek adom meg a szót, csak hogy nincs itt. Van-e valaki, aki Thomas Hendel nevében szeretne felszólalni, vagy egyáltalán szeretne valaki felszólalni ez ügyben? Kozesz úr. Elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani, hogy megadta a szót. Azt szerettem volna mondani, hogy a jelentéstevő kiváló munkát végzett, és nyilvánvalóan a néppárt támogatja elnök. Köszönöm szépen. Az ennek mikrofon nélkül beszél. Nos, Elena Baszeszko asszonyt kérdezem meg, hogy szeretne valamit mondani. Úgy láttam, nem. Akkor ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Január 12-e, 12 óra a módosítók határideje. Draft of Opinion Report regarding... Nos, az Európai Beruházási Bank 2010 évi éves jelentés véleménytervezet megvitatása Kamal úr szó. Köszönöm, elnök úr! Ahogy valószínűleg tudja, de lehet, hogy nem, az ECR frakció egyik elve az, hogy az európai polgárok számára értéket nyújtsunk a pénzükért cserébe. Látom, sokan mosolyognak ezen kívül az átláthatóságot is szorgalmazzuk. Gondolom, hogy a zöldek számára is fontos ez, talán ez az egyik olyan dolog, amiben egyetértünk mi ketten. Pascal, még keresjük, hogy miben fogunk egyetérteni, de már majdnem elértünk eddig. Mindenesetre azzal az elve indulnék, hogy az EU országoknak a polgárai tudniuknak tudniuk kell, hogy mire költik el a pénzüket, tehát átlátható, hogy nyitott folyamatokra van szükség. Az EU finanszírozási megalapodásokat ugyancsak eh, ebben a szellemben kell működtetni. Az IMF-re hivatkoznék eh, a közös motivációnk, hogy ezek a megalapodások teljesen vízhatlanok legyenek ebből a szempontból. Azt nem mondom el, hogy eh, a szavavőszék hány éve adott tiszta igazolást a költségvetésre. Az Ekon szakbizottság nevében az a dolgunk, hogy biztosítsuk, hogy ezek a tevékenységek teljesen megfelelnek az EU 2020-as stratégiájának, és ne fedjék át az EBRD munkáját, ne duplikálják azt. A központi bank, az Európai Befektetési Bank elnézést köteles adatokat biztosítani a tőkehelyzetével, a kötelezettségeivel e, és egyéb tényezőkkel kapcsolatban fontos, hogy a Basel 3-nak is megfeleljen. Szeretném, hogyha stressz tesztet is végeznének annak érdekében, hogy lássuk az ellenálló képességét. Fontos, hogy az adatokat a weboldalon eh, közöljük, és egyértelmű legyen az innovatív eh, finanszírozási eszközökkel kapcsolatos álláspontja az, európai, az eurozóna eh, megfelelő kontextusába helyezve az egyik ügy, amit fölvetnék, tudom, hogy csak vélemény tervezett, és szívesen meghallgatom másoknak véleményeit, az az, hogy nem kellene-e arra is figyelnünk a szövegben, hogy mi a helyzet az újonnan kiemelkedő mediterrán térségbeli, fölközi térség, tengeri térségbeli demokráciákra. Mindenkinek várom a véleményt ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy a reálgazdaság, az EU bank szektor válsága miatt finanszírozási nehézségeket él meg. Fontos, hogy e az Európai Befektetési Bank stabil legyen, felelősségre és felelősségre vonható legyen. Fontos, hogy az átlatosságon kívül ezekre a dolgokra se figyeljünk, és biztos vagyok abban, hogy a frakciók többségében kollégáim egyetértenek ezzel. Elnök, köszönöm szépen, csak egy árnyékendős tevünk van, Kraca asszony. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm Kamal úrnak mindenek előtt azokat a megfigyeléseket, amelyeket tett az általa vizsgált témákban, egyetértek az ő a követett célokkal, a több átláthatósággal az EBB működésében, és egyetértek azzal is, amit általában a jelentést a véleménytervezet tartalmaz, hatékonyság, koordináció a költ, az Európai Uniós költségvetésben és a strukturális alapokban, Különösen ezen célokat kell kidomborítunk tehát, és a, a 3A minősítés fontosságával, és azzal, ahogy hangsúlyozza az EBB és a az ebébe által kifejtett munka fontosságát a földközi tenger déli térségében. Módosítókban is megjelentettük ezeket a gondolatokat, és a piac hatékonyabb működéséért tett lépéseket az EBB részéről üdvözöljük. Ezekre is rá kell mutatnunk. A Jeremy és a többi program Jasmine, Jessica, én igen fontosaknak bizonyultak, abban is, hogy lehetőséget biztosítottak finanszírozás nyújtására a KKV-k számára, és olyan strukturális politikákra, illetve azok koordinációjára teremtettek lehetőséget, amelyek igen fontosak, és melyek régen a vállalatok a reálgazdaság erősítését tudják szolgálni ezen eszközök révén. Kiterjesztve ezt a, a méteren a Földtenger déli térségében működő vállalatokra is fontos, örülök, hogy Kamal úr is megemlítette e, a dolognak ezt az elemét. Szereztünk tapasztalatokat az Euró-Mediterrán együttműködési bankkal már, és figyelemmel kell lennünk a legfrissebb fejleményekre, az arab tavasz néven nevezett változásokra. A Kamalur által említett együttműködés az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal együttműködés, és ebből együttműködés, amelyet Kamalur említett szintén egybeesik a mi céljainkkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, elnézést kérek vannak további tevők. Szeretném a titkárságot megkérni, hogy a papíraimat máskor tegyék rendbe. Kutás úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Kamal úrnak a jelentés terve, a vélemény tervezetéhez. Gratulálnék. hogy mondjam el neki személyesen azt, hogy az én frakcióm is azért küzd, hogy értéket nyújtsunk az európai polgároknak az általuk befizetett adó, adó eurók fejében. Azonban meggyőződésünk, hogy az Európai Uniónak gazdasági növekedésre van szüksége ennek a kutatás, az oktatás, az infrastruktúra, az innováció terén megvalósított beruházásokra van szüksége, és ez a bank, az Európai Beruházási Bank pontosan ezt tudja szolgálni. Ezért mondjuk azt, hogy azok a e, projekt kötvények, amelyekről beszélünk, további finanszírozást e, tudnak biztosítani, és ennek az eszköznek a lehető leghamarabb működőképessé kell válnia még a 2014-20-as költségvetési időszakot megelőzően. Hadd e, fejezzen ki elégedettségemet az Európai Beruházási Bank kapcsán miniszterelnök úgy tettetek, hogy segítséget nyújtanak azoknak, akik, azoknak a kedvezményezeknek, teknek, akiknek nehézségeik vannak az európai alapok támogatási összegeinek befogadásával a jelentéstevő. A bank átláthatósági politikájáról is beszél. Nagy örömmel látom azt, hogy 2010-ben az Európai Beruházási Bank elfogadott egy új eh, elv eh, csomagot eh, és új gyakorlatokat vezetett be az átláthatóság terén. Úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi felmérésre és a szociális értékelésre vonatkozó jelentéseket mindenféleképpen még a jóvágyásuk előtt nyilvánosságra kell hozni. Úgy gondolom, hogy a banknak függetlenül fel kell tudnia értékelni tehát képesnek kell lennie az illegális pénzügyi áramlások a kapcsolatban, és ezzel, ebben a témában szívesen dolgozok Kamal úrral és másokkal is. Köszönöm. Mr. Kutas, I'm giving now the floor. Kellnek, köszönöm szépen. Kutas úr után megadom Cillakakis képviselőnek a szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kiváló tervezetért, és teljes mértékben egyetértek a tartalmával is. Szeretném kiegészíteni néhány ponttal. a tekintetben, hogy én mivel tudnék hozzájárulni. Tehát a programban résztvevő országok témáját szeretném érinteni, amelyek az uniós segítségnyújtásban, illetve az IMF segítségnyújtásban részt vesznek. Megváltozott a játéknak a menete. Itt teljesen más gazdasági helyzet alakult ki. És a fő probléma számukra, hogy a be, befektetéseket, beruházásokat vonzák, és visszanyerjék a bizalmat. Tehát az EIB rendkívül hasznos ezekben az országokban a bizalom visszaszerzése tekintetében, és a sikernek az áloga gyakorlatilag, illetve alapja. Tehát ezt minél előbb meg kell valósítani, mert az új beruházások ezekben az országokban, ahol óriási a munkanélküliség, amúgy is rendkívül hasznos. Továbbá jelzésértékkel bír a tekintetben, hogy a programok folytatódnak és a következő fázisba lépnek át. A második hosszabb távú vonatkozás, amiben bele célszerű gondolni, az, hogy fiskális uniót szeretnénk kialakítani, még sokkal szigorúbb rendszert jelent. a tekintetben, hogy a kormányok, illetve országok kezében milyen eszközöket biztosít. És szeretnénk, hogyha az EIB lehetőséget adna azon országok vagy régiók számára, ahol kialakult a kisberuházások, inaktivitás, alacsony termelékenység ördögi köre. És mivel nincsen adóbevételük jelentős mértékben, ezért nem sok eszközzel rendelkeznek. És hogyha monetáris, hogyha a monetáris unióban aszimmetrikus sokhatás jelenik meg, amely a, az uniónak a magját, illetve a különböző részeit többféleképpen érintik, tehát azokat a területeket, ahol nem a magbeli sajátosságok uralkodnak, tehát ott segítségnyújtásra van szükség, hogy a sok hatást ki tudják heverni. Sok országra érvényes a régió, eh, több régióban, és az EIB-nek etéren is segítenie kell, mert a hosszú távú cél az, hogy az országok, illetve régiók versenyképesebbeké váljanak, és ott segítsünk eszközöinkkel, ahol nincs más eszköz. Köszönöm. Elnök? Mielőtt még a, az Euró- Európai Beruházási Bank képviselőjét kérem meg, hogy elmondja az észrevételeit, mert megadom meg a további hozzászólóknak a szót. A zöld frakció árnyék előadójaként szeretnék hozzászólni. Mi nagyon fontosnak tartjuk a beruházási banknak a szerepét, és folyamatosan vizsgálni kell, hogy hogyan optimalizálható a közreműködése. És ezért a Bázel 3-mal kapcsolatos álláspont az nagyon fontos, és a mai szövegváltozat ilyen értelemben vett fel problémákat, mert a banknak van egy saját meg, meghatározott feladatköre. És az előadó, Said Kamal ezt el is mondta, hogy az EIB-nek három igénynek kell megfelelnie a jövőben. És ez alapozza meg az EIB-ről alkotott véleményünket. Azután az Európai Beruházási Banknak a tőke előírásai azt diktálják, hogy a, vál, a válság nyomán tőkeemelésre van szükség, és meg kell fontolnunk közösen, hogy hogyan tudnánk erősíteni a pénzügyi hátterét az EIB-nek a recesszió dacára, hogy segíteni tudjon. Mégpedig a céljának megfelelő módon és a szerződés alapján. Tehát az EU 2020-as célok mentén, ahogyan az előadó utalt is erre. És utolsó sorban a módosítókat indokolva az energiapolitika ügyében folyamatos egyeztetésben vagyunk az Európai Beruházási Bankkal, és a politi- az energiapolitikának az iránymutatásai az uniónak az éghalatváltozási céljaival is egybe kell, hogy vágjanak a 2050-es célkitűzésekkel, és ez pedig azt jelenti, hogy különböző beruházásokat kell megfinanszírozni az Európai Beruházási Bank számára, ez tehát a feladat. Köszönöm. Thank you. Elnök, köszönöm. Kívánom más képviselő hozzászólni? Igen, Gazesz úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Egy olyan kérdést szeretnék feltenni, amely adódik, és ezért kérdezem az előadótól. Az EIB-nek a tőkéje nem áll teljes mértékben rendelkezésre, mivel nem teljes mértékben szabadult fel a válság nyomán. Tehát kényes pénzügyi helyzetben van jelenleg a bank. Úgyhogy az eszköz optimális felhasználása lenne a cél, és nyilván meg kell felelni a tulajdonosok előírásainak, illetve a tőkekövetelményeknek is. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Az Európai Beruházási Bank képviselőinek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönet a jelentéstevőnek és mindazon képviselőknek, akik ilyen fontos és lényegi megjegyzéseket tettek. Ezeket megfontoljuk természetesen, és a további munkánkba beépítjük. Röviden reflektálnék a ma fölbetett fontos ügyekre. Elszámoltathatóság. Úgy gondolom, hogy önök pontosan tudják, hogy Mestert elnök úr az elmúlt 12 éves a bankban vizet munkájában mennyire fontosnak tekintette azt, hogy az elszámoltathatóság az Európai Parlament és egyéb intézmények felé hibátlan legyen. Megszületett a parlament és a bank között egy eh, memorandum of understanding, egy szándéknyilatkozat, és bízom abban, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni a jövő év elején, és eh, gyümölcsözőre is fordul. Eh, tegnap a, a KONT szakbizottság ígéretet kapott, tegnap a kontbizottság ígéretet kapott, hogy a bank az jövő év elején beszámolót fog benyújtani a parlamentbe bizonyos konkrét kérdésekkel kapcsolatban, az új pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, stb. stb. Nos, minden ugyanabban a jó irányba halad. Reméljük, hogy ezeknek az elvárásoknak tehát meg tudunk felelni, de tovább is tudjuk fejleszteni a helyzetet, javítani a helyzetet. Ami a politikát illeti, úgy gondolom, hogy jogos, hogy a tevékenységünket az Európai 2020-as okos, fenntartható és integráló növekedésre helyezzük. Ennek szenteljük alá a forrásainkat, ez az, amit az igazgatóság nemrégiben jóvá hagyott. Ami a a bank, Európai Beruházási Bank likviditását illeti, valóban nehéz időket élünk, a helyzet bonyolult. Lényegileg teljes mértékben beépítettük a Basel 3-at, amilyen mértékben ez vonatkozik ránk. Nyilván nem vagyunk kereskedelmi bank, tehát nincsen jelzálog, nincsen betétkezelésünk, nincsenek fogyasztóink, tehát eh, egészen eh, ezek nem vonatkoznak ránk, azonban a lényeget, ami vonatkozik ránk, azt eh, figyelembe veszük a saját belső revizor egységünk, audit egységünk is követi ezt. Nyilván az alapszerződés, illetve az EU-s jogi környezet érintetjeként, tagjaként úgy gondoljuk, hogy a CRD direktívával kapcsolatos folyamatnak mi is részesei vagyunk. Nézzük, hogy a AAA miről szól. A részvényeseink ereje, a portfólió erőssége és a különböző indikátorok, amelyek a mérlegünkből ki ókumulálhatóak. Ez az a három dolog, amit a hitelértékesítők, hitel minősítők figyelembe vesznek. Nos, ezek közül a részvényeseink pénzügyi helyzetével nem tudunk mit kezdeni. A portfóliónk helyzete azonban kiváló továbbra is. Semmiféle veszteséget, én említésem a veszteséget nem szenvedtünk és eh, hát van egy olyan listánk, amelyen a nehezebb ügyek vannak. Itt eh, alig, alig egy-két százalékos veszteséget számoltunk el. Ezzel nagyon eh, elégedettek vagyunk, és ezzel az ügynökségek, a hitelminősítő ügynökségek is elégedettek. Ami eh, nyilvánvaló, hogyha, hogyha a tulajdonosaink értéke lejjebb megy, akkor nyilván jobban odafigyelnek a, a indikátorokra, a pénzügyi arányokra, amelyek a mérlegünkben láthatóak. Ez az, ahol tulajdonképpen új helyzet állt elő, és nagyon óvatosan kell lépegetnünk a jégen, mert vagy emeljük a tőkeforrásainkat, vagy csökkenteni kell a, a hitelezést. Itt van egy számláló és egy nevező, itt van egy állandó arány, eh, pontosabban nem egy állandó arány, hanem egy, egy fordított arányosság a kettő együtt nem megy. Nyilván megpróbáljuk csökkenteni a következő három évben a hitelezés összes értékét, ez sajnálatos, de csak így tudjuk a kölcsönvételi kapacitásunkat, lehetőségünket biztosítani, így kapunk kölcsön. Nyilván fontos olyan pénzügyi eszközöket létrehozni az EU költségvetésével együtt, amelyek segítségével tőkeáttételt tudunk kiépíteni, tehát már amelynek segítségével további tőkét tudunk bevonzani. Elnök úr, egyetetek abban, hogy a részvényesek helyzete miatt más megoldások bonyolultabbak lennének, vagy nehézkések lehetnek, nehézkesek lehetnek. És ahogy azt a projekt kötvények esetében már említették, az ugye egy olyan eszköz, hogy egy kis EU-s költségvetést egy nagy összegmozgatására használunk fel. Futólag ampasszal megemlíteném azt, hogy, a, hogy szeretnék a kötvény, tehát a projektkötvényeket az euróban kötvények mellé tenni. Kérem, ne tegyék ezeket egy lapra, a kettő teljesen más, az euró kötvényt nem kell elmagyarázni, a, a, a projektkötvények viszont pénzekből származó egészen más megoldást jelentenek, a kettőt nem kéne keverni. A földközi tenger térségével kapcsolatban természetesen egyre több figyelmet szentelünk annak, hogy mi történik a régióban, de önöket sem fogja meglepni, ha azt mondom, hogy az eredményeink, az idei eredményeink lényegesen alacsonyabbak lesznek az elvártaknál. Egyszerűen azért, mert a politikai helyzet a fogadó országokban nem engedi meg számunkra azt, hogy tárgyaló partnereinkkel megvalósítsuk a különböző kölcsön és hitelezési projekteket. Ez nem csak a mi bankunkat érinti, az összes olyan pénzügyi intézményt érinti ez, amelyek a régióban próbálnak üzletelni, tevékenykedni. Ez nem jelenti a azt, hogy az elkötelezettségünket mi szerint 6 milliárdot kihelyezünk 2013 végéig, azonban ennek a teljesítése egyre nehezebb, egyre nagyobb kihívást jelent addig, amíg a politikai helyzet le nem nyugszik. Nos, Cilakis eh, eh, úr eh, felvetésével kapcsolatban, igen, ez egy nagyon fontos ügy, nagyon sok energiát és időt szánunk a régiós végazgatósággal kapcsolatban folytatott tárgyalások során. Szeretnénk, hogyha meglévő strukturális alapokat, amelyeket néha nem tudnak elkölteni, ezeket az Európai Beruházási Bank hitel kinyújt, kihelyező lehetőségét kihasználva Tudunk olyan programot indítani, amely mindenkinek jó, a bank képes többet kölcsönözni, a befogadók tudnak több pénzhez hozzájutni, és a strukturális alapokat is jobban fel lehet használni. A jövő évben ezt az új megközelítést fogjuk alkalmazni. Végül zárszóként az energiáról beszélnek, igen, egyértelműen halljuk és értjük az üzenetüket, nagyon komolyan veszük a 2050-es célkitűzéseket. A legutóbbi eredmények azt mondják, hogy 75 százaléka az energia szektorban nyújtott eh, befektetéseinknek az, ami megújuló energiaforrásokra vonatkozik. Be kell vallanom, hogy a maradék 25%-ból 10% továbbra is eh, foszilis energiára vonatkoznak. Sajnálatos módon ezek olyan ö, eh, energiaforrások, amelyeket abszolút ö, fontos ö, ezeknek a megoldása olyan területeken, ahol nincs alternatíva. Például Németországban ugye az a program, hogy megszabaduljanak a nukleáris energiaforrástól, ez megoldhatatlan, hogyha nem támaszkodnak a e, foszilis energiából, gázod és szénből generált energiára, az atom kiváltására. Köszönöm szépen, elnök. Egy pontosításra vonatkozó kérdésem lenne, lehet, hogy mást is érdekel a válasz. Azt mondta, hogy a kötvény, hogy a projektkötvényeket magáncégek bocsátják ki mi lesz az összefüggés ebben az esetben az beruházási bank és a projektkötvények között? Köszönöm, hogy lehetőséget ad elnök úr ennek ismételt tisztázására. Az alapvető projektkötvény, tehát a projektkötvények alapvető szerkezete következő. Amikor egy projektet, ez gyak, gyakran telekom, gyakran infrastruktúrális közlekedési program, Ezeket gyakran PPP, tehát eh, eh, a közfér és a eh, magántők együttműködésében megadósodó konstrukció. Ilyenkor a projektcég lehet, hogy egy építkező cég, építőipari cég, lehet, hogy egy projektcég, és ez a cég szeretne finanszírozási forrásokhoz hozzájutni. Ilyenkor nem biztos, hogy ennek a cégnek megvan az a minősítése, vagy hitelfelvételi képessége, amelyen hozzájuthat. Ilyenkor kibocsáthat olyan kötvényeket, amelynek a jövedelmét, jövedelmét csak pontosabban másik oldalon van egy csomó olyan nyugdíjintézet, stb., amelyek csak a minősített eh, kötvényeket vásárolhatnak. Na most eh, az Európai Beruházási eh, Bank nyújt egy alacsonyabb szintű hitelt, amely beékelődik, ezzel, tehát a befektető és a projektcég közé, ezzel tulajdonképpen mondjuk egy-két ás hitelt nyújtunk, vagy két ára emeljük mondjuk a minősítés gyakorlatilag ezzel. Van egy beékelődő kölcsön, vagy hitel, amelyet mi azért, ö, ö, amelyhez azért jutunk hozzá, mert a mögötte ott van az Európai Unió költségvetése. Nos, ez azt jelenti, hogy kb. 4-5 millió költségvetési euró segítségével kb. 20 millió úgynevezett alárendelt hitelt tudunk biztosítani, ami körülbelül végül 100 milliós kötvényjövedelmet jelent egy olyan projekthez, ami összességében kb. 150 millióba kerül. Ez pontosan mutatja, hogy ez a pár millió az egyik végén költségvetésből, milyen módon tudja egy nagyságrendekkel nagyobb összegből kerülő projekt megvalósítását segíteni. Elnök, köszönöm szépen, most visszatérnék a jelentéstevőre, hogyha szeretne valamit mondani, Kamal úr, megadom a szót. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak, és mindenkinek, aki hozzászólt, integrálni fogom ezeket a gondolatokat a módosítók sorában elnézős, hogy rosszul értem ki neveket. Kratza asszony a, a földtudétenger dőltérségének partvidékről beszélt. Nem tudom, hogy van-e valamilyenben nem értenénk egyet, ha van ilyen, akkor jelezze. Majd a módosítóiban megnézem, van-e ilyen. Kutas úr, köszönöm. Igen, várom az önmódosítóit is. Fontos, hogy gondoljunk a program országok gyakorlatára, és ha várom a módosítókat, Kalfa képviselővel is gyakran egyetértünk most is. Érdekel az a gondolata viszont, hogy miért javasol módosítót azt megkérdezni, hogy az EBB megfelel a Bázel 3-as követelményeknek, lehet, hogy félreértettem, de hát vitassuk meg. Ugyanakkor az a gondolat tetszik, hogy a megújuló energiaforrások használatára bátorítsunk. Gozes asszony ezt a kérdést felvetették a brit parlamentben is, azt, hogy milyen további felelősséggel bírnak a tagállamok tőke lehívás esetén. Ezen nehéz időkben nem várhatunk irreális összegeket. Ezzel foglalkozni kell projektbondok ötletével kapcsolatban meg kell vizsgáljuk. Ezt talán nem ebben az összefüggésben, hanem más összefüggés, majd kitér először a csapás. Nem mindig a magánbefektetőt éri a, a, a, a, a fájdalom, hanem bizony a adófizetőt, és ezt a helyzetet meg kell változtatni. Köszönöm a módosítókat, az EBB és a árnyékelőadók képviselővel tovább érleljük majd ezeket a gondolatokat. Elnök, köszönöm Kamal úr, most pedig elkezdtünk a napi rendünk utolsó pontjához. Első eszmecsere az alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés tárgyában Jürgen Klute az előadó, meg is kapja a szót. Köszönöm. alig vannak itt körülöttem, de azért neki fogok a Financial Inclusion témáját. Lezártuk, egy éve jött ki a jelentés, a koordinátok körében megvitattuk, az Európai Bizottság a jelentés kiadását elhalasztotta, aztán nyáron megváltoztatta a véleményt a bizottság, és egy javá, egy ajánlást bocsátott ki inkább júliusban, és ezen ajánlás alapján a tagállamok kell megvizsgálják aznak mikéntjét, hogyan lehet minden fogyasztónak, minden állampolgárnak hozzáférés megszervezni a banki szolgáltatásokhoz. Ezen ajánlást kiadását követően a koordinátorok körében megállapodtunk arra, hogy ezt nem hagyhatjuk annyiban, hanem egy jogalkotási saját kezdeményezési jelentést kell kibocsátanunk, egy kis vita adódott az IMKO szakbizottságban erről, de aztán magyarázat született néhány nappal ezelőtt egy levél született Klaus Heiner Léne tollából, ezt elküldték a szakbizottságok elnökeinek, és ezt tisztázta a helyzetet. Az illetékesség az Ekonnál van ebben a témában, ám együttműködésben, megerősített együttműködésben történik ez az IMCO szakbizottsággal. Ez tehát a, az előtörténet. Most meg a tartalomról. Úgy gondolom, a hozzáférést az ECON szegpontjából, bankszabályozási szempontból kell ö, meghatározni, így gondolom én. Afelé kell haladnunk, hogy minden bankot terhelje az a kötelezettség, legalábbis alaptételben, hogy egy alap ö, számlát mindenki számára kínáljon. A pénz végül is egy közjószág, és a bankok gazdálkodnak, kezelik ezt a közjószágot, én ért, ehhez pedig egy ö, bankszámla kell. Általában a gazdasági életben szükséges minden állampolgárnak egy bankszámla, még akkor is, ha csak munkanélkülű segélyt vesz fel, vagy, csak, vagy, vagy a, a lakbérét fizeti, mindehez ma már bankszámla kell. Tehát a, a, a gazdasági életben, az Európai Unióban egyszerűen nem lehet megélni, nem lehet léletben maradni egy bankszámla nélkül. Ez pedig kötelezettséget ró a bankokra, azt nevezetesen, hogy alapvetően minden állampolgár számára nyújtaniuk kell ezt az alapszolgáltatást. Legalábbis egy egyszerű alapszinten. Erről aztán persze a jelentés későbbi kidolgozás során lehet majd vitázni, ám az, hogy az alapszámla szolgáltatás minden bank számára kötelezettség, és különösen az egyes politikailag fontos csoportok, munkanélküliek, migráns munkavállalók, diákok, nyugdíjasok, illetve egyes diszkriminált csoportok esetében külön figyelmet kell szentelnünk ennek a lehetőségnek. Az Európai Bizottság ajánlásában felmerült egy pont, amelyet meg szerintem fenn kell tartanunk, meg kell állapodnunk afelől, hogy alapvetően az, akinek alapvetően igénye van bankszámlára, a bizottság által javasolt szöveg szerint egy letelepedési helyjel kell bírjon az Európai Unióban jogilag bizonyítható. Tehát nem feltétlenül kell Európai Uniós lakos legyen, de valamiféle vonatkozási ponttal vagy helyen kell bírjon az Európai Unióban ehhez a joghoz. A bank versenyjogi szempontokból is figyelmet érdemel egyes tagállamokban, sőt a német szövetségi köztársaság egyes szövetségi államaiban egyes bankok már most kötelezően kell, hogy nyújtsanak mindenki számára számlaszolgatást, más bankokat meg nem terhel a felelősség, mint például a takarékpénztárakat, amely terheli, ez pedig versenyzavarási vagy versenyjogi aggályokat vethet fel, ezzel is, ezt is kezelnünk kell. Bizonyos kivételek is szerepelnek implicit módon ebben az ajánlásban, erről is tárgyalnunk kell. Vannak olyan tagállamok, ahol üzenet kredituniók, hiteluniók, szövetségek be szerepelnek bankok, tömörülnek bankok, ők szívesen kivételt élveznének. E szabályozás, e kötelezettség alól meg kell vizsgálnunk, hogy ez észszerű kéreleme vagy sem. Aztán még egy kivételes szabályozás téma észszerű volna egyes bankok esetében, amelyeknek nincsenek magánügyfelei, ezeket sem kellene bevonni e felelősség hatája, vagy, vagy kötelezettség hatája alá. Ezeket külön-külön meg kell majd vitatnunk. Belgiumban működik egy olyan rendszer, amely kiegyenlítési fizetésekkel működik, ha van azon bankok esetében, amelyek nem vesznek részt a, az alapszámla szolgáltatás kötelező biztosításában, erről is kell gondolkodni, hogy ebből egy, egy kiegyenlítő kifizetéssel kiválthatja magát a bank ez, ez alól. A, a bankárokkal folytatott megbeszélésem során azt mondották, hogy fontos, hogy legyen ilyen lista, mint ami van Németországban is, amely konkrét okokat nevez meg és határoz meg, definiál, melyek alapján egy ügyfél kizárható az alapszámaszolgáltatás számaszolgáltatás kötelező köréből, ugyanakkor a másik oldalon jogi okokat is, okoknál fogva is látnunk kell, hogy vannak olyan szabályozások, amelyek a bűncselekményekre lenni harc és egyéb fontos szempontok alapján meghatároznak ilyen köröket, tehát e, szabályozásra is figyelemmel kell lennünk. A a bankok gyakran azt mondják, hogy nem lehet mindenkinek hasonlítésszerűen bankszámlát nyitni, hiszen az a pénzmosás előtt nyitná meg az utat. Tehát ezen, ezeken a és el kell gondolkoznunk. Azt is meg kell határozni, mit jelent az alapszámla fogalma, meg kell különböztetnünk a többi számlatípustól, bizonyos kritériumok alapján, ezek elég jól leírhatók. Az Európai Bizottság ajánlása viszonylag jól meg is határozza ezeket. Az alap elemek amelyek meghatározzák ezt az alapszámlát. Egyrészt ki- és befizetésre alkalmas számla kell legyen, amely nem alkalmazható hiteltúllépésre, tehát nem egy hitelkárt jellegű számla, hanem egy folyószámla jellegű. Aztán az a kérdés, tehát hajlok arra, hogy, hogy támogassam, de majd meg kell vitassuk a bankok kicsit ellenkeznek az ellen, hogy automatikusan bank számlakártyát is kiadjanak, ám hogyha olyan, ez a számlakártyával gondozom gond az, hogy alkalomattán a számolása később jelenik meg a számlán azoknak a pénzfelvételeknek, amelyeket a kártyával vesznek fel, és ez hitel túllépést tesz lehetővé adott esetben. Ez egy technikai probléma, ezt is meg kell vizsgáljuk, hogyan kerülhető meg. És a számla nem kötelezzi a bankot arra, hogy további termékeket rendelkezésre bocsásson automatikusan. Ez tehát egyfajta belépő kapu a banki szolgáltatások körébe, amely után további ajánlatokat, termékeket ajánlhat a bank a számla tulajdonosnak, de nem feltétlenül automatikusan vagy kötelező jelleggel. Ezt is el kell kerüljük, ezt a csapdát. A Német Szövetségi Köztársaságban létezik egy olyan szabályozás, miszerint egy védelmi számlát lehet létrehozni. Ez nem feltétlenül a financial inclusion témájába esen, ám egy célcsoportok esetében ez a lehetőség sajátságos esetben fontos lehet, ezért meg kell gondoljuk, hogy bevonjuk-e vagy sem ezt a lehetőséget a szabályozásba. Költségek. Ez is lényegi pont. A bankok általában magánvállalak, vállalkozások haszonalapon működnek, ezért a költségek kérdésével foglalkozni kell. Bizonyos költségeket meg lehet indokolni, ugyanakkor azt is meg lehet mondani, hogyha a pénz egy közjószág, amelynek mindenki, amelyet mindenkinek hozzá kell férnie, akkor egy alapszámla ö, erre vonatkozó alkalmazása költségmentes kell legyen, ám ebben nem vagyok biztos, hogy ez jogilag megindokolható, hogy teljesen költségmentes legyen ez, vagy egyes tagállamokban van egy felső határ, ami a reális banki költségekre orientált, tehát ezek alapján kerül meghatározásra. Tájékoztatási kötelezettsége, felügyeleti kötelezettségek, hát itt alapvetően azt a jelest lehet követni, amely a bizottság anyagában áll. A bizottság ajánlá, ebben az ajánlásban arra kéri a tagállamoktól, hogy éves jelentéssel éljenek, vagy először is egy év után adjanak tájékoztatást az alapszámlával kapcsolatos számadatokról, azaz milyen mértékű, meg hány ilyen számlát nyitottak, a nemzeti felügyeletek kell erről beszámoljanak, nem az Európai felügyelet is be lehet vonni ebbe a jelentésbe. Ennek is van észszerűsége. Ez így szerintem átvehető a bizottság anyagából. És vannak további utalások a bizottság ajánlásában, amelyet el tudok fogadni, például az a kötelezettség a bankokra vonatkozóan, amely azt jelenti, hogy tájékoztatniuk kell az ügyfeleket, a jövedelmi ügyfeleket arról, hogy milyen szolgáltást kínálnak ezen alapszámlák révén, és ez milyen kötelezettséget ró az ügyfélre. Ezek az, az aspektusok, amelyekkel foglalkoznunk kell szerintem. Jennifer és Tereszinával már korábban megbeszéltük ezt, igyekszünk arra, hogy az év elején elkészítjük a jelentéstervezetet. Konkrét dátumot még nem tudok mondani, de viszonylag gyorsan igyekszünk ezzel előállni, mert az év közepére az Európai Bizottság felülvizsgálja a saját ajánlását, és addigra el kell készüljünk a saját jelentésünkkel. Köszönöm. Thank you, Mr. Klute. Köszönöm szépen, Klute úr. Most megadom a szót az árnyék előadóknak. Mitchell úrral kezdve a sort. Köszönöm szépen, elnök úr. Egész röviden szeretnék köszönetet mondani az előadó úrnak a részletes jelentésért, és természetesen a részletekre majd oda kell, hogy figyeljünk. Hiszen ez a téma az alacsony jövedelműekre hat igazán, illetve hatáson biztosítás ellátásaiból élőkre hat. Megértem a bankok szempontjait, de a bankok például nagyon sok időt fordítanak arra, hogy diákokat célozzanak meg a kampányaikkal, hogy egyszer majd jó ügyfelekké neveljék őket. És ugyanakkor ennyi erővel odafigyelhetnének a kisjövedelműekre is. Hogyha a bankokat meg tudjuk győzni arról, hogy a számukra jó lehetőség, akkor ez lehetséges. És aztán a készpénz ügyleteknek a költsége, illetve a készpénz szállítás, többek között a kísérő járművek, a biztosításnak a költsége ugyancsak tekintélyes. Tehát a készpénz forgalom csökkentésével a bankok pénzt spórolnak. Nem tudom, hogy kinek az országában ez hogy működik, az én hazámban a bankok is hozzájárulnak ennek az általános költségeihez. Nyilván vannak befektetői megfontolások, de senki nem kéne, hogy kiszoruljon a banki ügyfélkörből. Az ír kormány 2011-ben a pénzügyi szolgáltatások integrációját is kitűzte célul, és a bankszámláknak a bevezetése különböző előnyökkel jár. Nem csak a pénzügyi szolgáltatásokat terjesztik jelenleg ebből kiszorulók körére, hanem az állam szempontjából ez a leghatékonyabb folyósítási megoldás is. Természetesen megfelelő szabályozott keretek között. Igyekszünk majd az új év legelején minél előbb véglegesíteni ezt a jelentést, illetve lezárni az egyeztetéseket, de általánosságban elfogadhatónak tartjuk ezt a jelentést, és nyilvánvalóan a részletekben rejlik az ördög, ahogy mondani szoktuk. És összességében a banki költségek nem az egyetlen szempont, mert a készpénzek számlán tartása az egyik előny a sok közül a bank számára. És a szociális segély folyósítása ezt szolgálja többek között. Hát általában a kispénzőek számla egyenlege némi készpénz pozitívumot mutat. Tehát vannak plusz, illetve mínusz szempontok mind a két oldalon. A részleteket kell majd tisztázni. Sok sikert kívánok az előadónak a jelentés további munkájához, és én is majd benyújtom a maga módosítóit. Elnök, köszönöm, Michel úr. Ludvigson urat kérdezem, hogy itt van-e. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót, elnök úr. Szeretném azt mondani, hogy pozitív fényben kell látnunk azt, hogy ismét ezen az fontos ügyön dolgozunk. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol elég egyszerű eszközöket lehet használni, elég jelentős javulás előzéséhez, elég nagy fogyasztó ö, populáció életében. Hosszú távon teljes mértékben lehetséges az, hogy ö, legyen egy olyan ö, korlátozott és kiegyensúlyozott joganyag, amely az egységes piacot egységesebbé teszi, amely lehetővé teszi a határokon keresztül menő mozgást, mobilitást, csökkenti a szociális kirekesztést, javítja az integrációt. Örülnünk kell annak, hogy lehet olyan rendeletünk, amely a bizottságnak a dokumentumából ered, de ez csak indulási pontnak tekinthető. Három ügy van, amelyen még fontos lenne dolgozni. Először is meggyőződésem, hogy jelentős előnyt jelentene, hogyha ez a rendszer a lehető legáltalánosabb és univerzálisabb lenne minden banknak kötelezettséggel kell bírnia arra, hogy egy alapvető banki szolgáltatás csomagot nyújtson. Ez, ezt előfeltételnek kell tekinteni ahhoz, hogy a bank egyetlen működhessen. Így a társadalmi stigmatizálást meg tudjuk szüntetni hogyha ugye csak egy vagy két ilyen, egy, egy vagy két banknak kell e, e, ilyen szolgáltatást nyújtania, akkor nagyon rossz lenne, hogyha e, a bankszektor összes dolgozója kevésbé tartaná vonzónak azokat, akiknek egy bizonyos bankhoz kötődő számlájuk van. E, ez egy stigmát jelentene. E, alapvető jogokról van szó, nem valamiféle kificamodott társadalmi, szociális juttatásról lenne szó, segélyről lenne szó bizonyos emberek számára. Aztán, amikor az árak és a költségek meghatározásról beszélünk ezen alapvető banki szolgáltatások tekintetében, az árazás és a költségek nagyon fontos kérdés jelentenek. Azok, akik banki szolgáltatásokat használnak ugyan, de kevesebben, mint, kevesebbet, mint mások, úgy tapasztalják, hogy ez elég költséges dolog. Sokszor láttam ezt. Sokan azért várnak arra, hogy megfizessék a, a gázszámlát például, mert egy adott számla befizetése akár 10 euróba is kerülhet túl azon, amit fizetnie kell a gázért egyes bankoknál. Tehát eh, úgy kell megoldani, hogy ezek a rendszerek eh, eh, hatékonyan működjenek. A bizottság különböző kritériumokról beszél, arról, hogy a tagállamok azt tehetik-e, amit akarnak. Nos, úgy gondolom, hogy egyértelműnek kell lennünk, elég konkrétan kell fogalmaznunk e tekintetben, Végül, illetve a harmadik lépésben azt mondanám, hogy segíteni kell a digitális agendának az előrelépését is ezzel az intézkedéssel. Mindenki, azok is, akiket egyébként a bankok nem tartanak különösebben vonzó ügyfélnek, rendelkezni, rendelkezni tehát fontos, hogy mindenki tudja rendelkezni azok, rendelkezzen azokon a képességekkel, amelyek a digitális világban minden Európai Uniós polgárt eh, megilletnek. Nagyon sok jelét látjuk annak, hogy hosszú eh, út áll előttünk. A banki szolgáltatások eh, az interneten keresztül gyakran olcsóbbak, de sokszor nehezebb hozzájuk férni olyan társadalmi rétegek számára, akiket a bankok problémásnak látnak. Itt a bankok követelései eléggé kekeckedőek Eh, az internetbankolás eh, gondolata elég egyszerű amúgy, de olyasmi ez, ami amit eh, a, célközön, a célközönség, amelyek foglalkozunk, nem tud elsajátítani különbözőknek fogva. Tehát mindenféleképpen egy konstruktív és elég érdekes E, folyamat előtt állunk, és remélem, hogy végső soron egy olyan megoldást tudunk majd találni, amely, ért, amelynek értelme van, és mindannyian támogathatónak találunk. Köszönöm, mondja az elnök, és Gula asszonynak adja meg a szót. Köszönöm. Elnök úr, Filip de Vecca nevében beszélek, ő a is tevünk e, e, ügy, ez ügyben az ő nevükben beszélek, ugyanakkor saját nevemben is beszélek, e, mert a szegénység elleni intercsoport, intergroup e, képviselője vagyok. E, a szegénység elleni ellen küzdő szervezetek számára elég fontos ez az ügy, és teljesen igazok is van ebben. Támogatjuk azt, hogy előrelépjünk e dosszi tekintetében. Nagyon sok olyan ügy van, amelyet kollégáim már felvetettek, például hogy lehet-e például valamiféle nem kötelező erői szabályozás ezen a területen. Nem értem, hogy miért lehetne tovább menni ezen. Egyáltalán nem bánnám, hogyha egy korlátozott, de kötelező erői rendeletet állítanak elő, nem lenne jó, ha a tagállamok eltérő módon szabályoznák ezt. Kérdéses, hogy egy szolgáltatót jelöljünk ki, vagy pedig transzverzális az egész szektorra vonatkozó rendelkezés legyen ez. Hogyha egyet választunk, akkor fölmerül, hogy miért őt választottuk, mi van a versennyel, hogy tudjuk biztosítani, hogy a területi egyenlőtlenségeket megoldjuk, hiszen vannak olyan országok, ahol nagyobb a népsűrűség. Azt gondolom, hogy ezt az érintettek szempontjából kell megvizsgálnunk, és nem valamiféle elvont egyetemi szintű okoskodás akadémikus töprengés formáját kell, hogy öltse mindenféleképpen meg kell hallgatnunk azokat a szervezeteket, amelyek pontosan ilyen problémákkal küzdő embereket képviselnek. Lássuk, hogy ők mit szeretnének, ők mit tudnának javasolni, hogy a lehető leggyakorlatilasabb megközelítést tudjuk magunkévá tenni. Nos, erre mindenféleképpen kellene egy időkeretet is kitalálni. Ha megnézzük, hogy milyen milliókat érint ez, milyen nagy számú európai polgárt érint ez, Nos, hogyha a parlament eh, eh, tudna lobby tevékenységet folytatni a bankok körében, anélkül, hogy túl sokat kérne tőlük, de legalább eh, olyan választ kapna, amely hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyi ágazat is tegyen valamit a társadalom egységéért. Ez nagyon hasznos lenne. Lassan itt a karácsony, nem hiszem, hogy ez véletlen lenne, de az a Goldman Sachs üzleti az Évizet könyve című díjat egy olyan kollégának, egy indiai úrembernek adta, aki az MIT egy nevű egyetemen dolgozik, a nevét nem merem kiejteni, illetve egy francia kutatónak, amelyek, amely könyv a a poor economy szólt, tehát a szegények gazdaságáról, arról, hogy ezek a szegény emberek, bármennyire szegények is, valójában hozzájárulnak a társadalom működéséhez, és hogyha ők nem boldogulnak, akkor az egész társadalom óriási veszteségeket kénytelen elkönyvelni. Úgy gondoljuk, hogy ha a Goldman Sachs úgy gondolta, hogy ezt a könyvet díjazni kell, akkor azt hiszem, hogy az Európai Parlament is megtehet ennyit a marginalizálódott, a peremre szorult emberek érdekében. Úgy gondolom, hogy Filip akit képviselek részben, dolgozni fog önnel együtt ezen a témán nem csak a nagy pénzügyi csoportokat támogatjuk, hanem a polgárokat is. Elnök, köszönöm szépen, Kamal úr. Köszönöm, elnök úr. Nem én vagyok a jelentéstevője a frakciómnak, azonban együtt működök jó néhány olyan szervezettel a saját szavazók közvetemben, amelyek azzal foglalkoznak, hogy a szegények hogyan tudnának hozzájutni a pénzügyi szolgáltatásokhoz. Nagyon sok egyeztetésen voltam hiteluniókkal, és egy olyan projekten dolgozom, amelynek részében a munka, részeként a, a munkanélküliek számára nyújtott mikrofinanszírozási lehetőségeket dolgozunk ki. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meghallgassam ezeket a véleményeket Két fő fővetésem lenne. Az egyik az, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk, úgy gondolom, ahogy Gulasztony is mondta, nagyon óvatosan kell eljárnunk annak biztosítás érdekében, hogy olyan politikáink legyenek, amelyek a legszerencsétlenebb helyzetben lévő embereket támogatják, viszont ne generáljunk olyan következményeket, amelyeket nem terveztünk be. Szerintem ez itt most nem fog előfordulni egyébként, azonban gondoljunk arra az helyzetre, amikor a subprime hitelezés pont abból indult ki, hogy a kevésbé jó gazdasági helyzetben lévő emberek számára nyújtsanak lakásvásárló hiteleket. Ez bizony hozzájárult a, a, a válsághoz. Azon kívül nem kölcsönökről, nem hitelekről beszélünk, hanem alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférésről. A másik dolog, amiről szerintem beszélnünk kellene, biztosítanunk kell az, hogy versenyhelyzetet kell létrehozni a bankok számára. Mire gondolok? Lassan kezdjük elfelejteni azt a rendkívül fontos szerepet, amit az Internet Mutual alapok, kölcsönös pénztárak nyújthatnak, amelyek a tagok által befizetett összegekből biztosítanak ugyancsak a tagok számára kisebb kölcsönöket. Nos, ha azt mondjuk a bankoknak, hogy feltétlenül szolgáltatniuk kell ilyen alapvető banki szolgáltatásokat a polgárok számára, akkor nem lehet, hogy tulajdonképpen először is, először is a bankok meg akarják ezt csinálni? Ez eh, bizonyos szempontból tulajdonképpen nem is fontos, de nem lehet, hogy nyom, hogy nyomást gyakorlunk olyan nem banki intézmények számára, akik szolgáltatásokat tudnak nyújtani a szegények számára? Tehát azt hiszem, hogy át kell gondolnunk, hogy, hogy, hogy mit csinálunk. Nem lenne jó, hogyha a kölcsönpénztárakat, úgynevezett mutual pénztárakat kiszorítanánk ebből a szférából. Nem mondom, hogy erre föltetlen sor kerül, de azt mondom, hogy nagyon óvatosan kell eljárunk annak érdekében, hogy ne kerüljön ilyesmire sor. Nem kellene egyébként azzal mm, mm, bolondítanunk magunkat, hogy, hogy a, a bankok rosszul járnak ezzel a pénzforgalommal. E, ha a szegény közösségek is e, e, pénzt hozzájutnak a pénzügyi szolgáltatáshoz, tudjuk, hogy a bankok nem a betéten őrzik a pénzünket, hanem azt forgatják. Az ember gyakorlatilag nem megkéri a bankot, hogy vigyázzon a pénzére, hanem gyakorlatilag kölcsönadja a pénzét a banknak. Tehát feltétlenül több átláthatóságra és őszinteségre van szükség a banki rendszerben, és összességében azt kell mondanom azonban, hogy remélem, illetve fontosnak tartom, hogy a, a szegények számára biztosítsuk a banki szolgáltatásokhoz való hozzászolgáltatást, de nem biztos, hogy ezt a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést a bankoknak kell biztosítania. Köszönöm, Kamál úr. Gigold úr, a szó. Igen, először is nagyon örülök, hogy most készítjük el ezt a jelentést. És fontosnak tartom hogy röviden emlékeztessük magunkat, hogy hogy jutottunk ide. Mert emlékszem a koordinátorok egy vitájára erről a jelentésről. Elég hosszú ideig kapta meg a megbízást Jürgen, hogy legyen ő az előadó. És jogalkotási kez, saját kezdeményezésű jelentésünk több is készül, és mivel az Európai Bizottság kellő időt is ad nekünk erre, nem sürget az időm, ez mégsem véletlenül készül ez a jelentés. A bizottság eredeti munkatervében ez benne volt, ám a bizottság a kezdeményezés lehetőségével nem élt, hanem ajánlások irányába terelte a megoldást a tagállamok számára. És tudom, hogy a legkevésbé éppen a bizottság hibáztatható ezért, de utána néztem egy kicsit annak, hogy hogy is állt elő ez a helyzet. És fontos, hogy ezt nyilvánosan elmondjuk, mi a háttér. Ez a szóbeszéd tárgya, és cáfolják kérem, ezt szívesen veszem, de megbízható forrásokból hallottam a következő magyarázatot ehhez. Volt egy magas szintű megbeszélés a vezető bizottsági tisztviselők, illetve az Egyesült Királyság képviselői között, és elhangzott az az igény, hogy az uniós rendeletet gyöngítsük. És mi lett ebből? Éppen ez az irányelv született meg a banki alapszolgáltatások elérhetővé tételéről, mert, e, és ez meglehetősen a sors iróniája, hiszen közelít a karácsony, és éppen a rászorulók a célcsoportja ennek a jogszabálynak. És az lett volna a cél, hogy a pénzügyi válság sok-sok terhét követően végre valami előnyt lássanak. És elég kár, hogy az irányelvről most nem tudunk tárgyalásokat folytatni, hanem elfelé az eszköz felé haladunk. Ugyanakkor a parlament erejét mutatja, hogy nem kell kivárásra hagyatkoznunk, hanem a Lisszaboni szerződés adta jogosítványainkkal élhetünk, talán gyakrabban kéne ezt tennünk. És ezért jó, hogy ebbe az irányba indultunk el. Körültekintőnek kell lennünk, és most a lényegre térek. Nagyon sok mindenben egyetértünk, de egy dologgal körültekintően kell foglalkoznunk. El, elkerülendő, hogy olyan pénzügyi ágazati helyzet alakulhasson ki, amely arról szól, hogy a szegények számára úgymond külön pénzügyi szolgáltatásokat biztosít, és ez egy új diszkriminációs formát eredményez. ez nagyon negatív lenne, hogyha a bankok így járnának el. Tudom, hogy vannak olyan intézmények, amelyeket azért hoztak létre, hogy az úgynevezett fősodorba tartozó pénzügyi ágazati megoldásokból ki, kihagytak. A takarékpénztárak, illetve hitel egyesületek igényét ismerem, és nem azt kérik tőlünk, hogy akadályozzuk meg ezt a jogszabályt, hiszen ők a társadalom leggyengébb rétege számára képesek hitelezni. A nagy multinacionális bankot viszont nem kötelezhetjük arra, hogy a szegények számára hatékony hiteleket nyújtson. Erről ők nem kötelezhetők. Viszont, hogyha mindenki számára alap bankszámlát szeretnénk biztosítani, akkor erre ők is képesek lehetnek. Tehát kerülendő, hogy ez egy diszkriminatív gyakorlathoz vezessen, és nincsenek indoka, alapja, tehát azt jelzik felénk vissza a szakmai szervezetek, hogy itt a segítségnyújtás a cél, és nem az üzletelés. És a, a szabályozói a szabályozói határvonalaknak a meghúzása úgy kívánatos, hogy ne alakuljon ki elvi választóvonal a legszegényebbek előtt, hogy az ő számukra nem nyitunk bankszámlát. Németországban sem kívánatos ez, tehát így kell, hogy működjön a pénzügyi ágazat. Az általános irány tetszik nekem, korlátozott, viszont kötelező előírások kellenek. Én ezt nagyon jó gondolatnak tartom. És meg kell mondjam, remélem, hogy ez a saját kezdeményezés jogalkotási jelentés talán a bizottság, illetve a tanács vezetői dolgát is megkönnyíti, hogy konstruktívabban álljanak ehhez hozzá. Illetve a szubszidiaritással kapcsolatban elhangoznak nagy jogi ellenérvek, de meg kell mondjam, ezek nem lehetnek meggyőző erejűek, hiszen más területen is közös szolgáltatási normák felé haladunk. Például a szélessávú internet hozzáférés általánosá tétele terén, tehát olyan európai megközelítést szeretnénk alkalmazni, hogy egyszerűen mindenki hozzáférhessen ezekhez a lehetőségekhez, tehát miért ne lehetne mindenkinek bankszámlája, és végül is a pénzügyi ágazat szereplőinek az érdekét is szolgálja ez. Úgyhogy nagy örömmel várom a fejleményeket, és remélem, hogy nagyon hamar a valódi jogalkotási jelentés is létrejöhet, hogy a parlament saját kezdeményezésén túlléphessünk. És ez nagyon jó hír karácsony előtt, arra eh, szeretném még felhívni a figyelmet, hogy a bizottság képviselőjétől is meg kellene kérdeznünk, meg kéne őt hallgatnunk a jelenlegi helyzetről és hogy hogyan látják ezeket az ajánlásokat, az ajánlások sorsát a tagállamok részéről. Tehát jó reakciókat tapasztalnak, esetleg nem is lesz szükség ezekre a további javaslatokra. Jó lenne valamiféle néhány rövid pozitívum keretében megismerkedni a helyzet képpel karácsony előtt a szegények javára. És azt is kíváncsian várom, hogy készen állnak-e valódi jogalkotási e, kezdeményezésekre, hogyha nem tapasztalnak erőteljes reagálást az ajánlásokra. Elnök, köszönöm, Ringold. Mielőtt a bizottság képviselőjének adom meg a szót, szeretném hangsúlyozni a következőt. Különbség van azért a transnacionális bankok egységes normái között, illetve szabványai között, tehát hogy egyik és másik tagállamban egyformán működjenek. Ez nem ugyanaz, mint amiről itt van szó. A hazám példáját említhetem. Nem volt igazán kialakult banki szolgáltatási kultúra, illetve bankszámla kultúra, és a banki tevékenységek 20, év, 20 éve kezdődtek meg igazán. Az állampolgárok a bankszámlát elsősorban azért nyitották meg, mert odautalták a fizetésüket, és lassanként, illetve hirtelen kiderült, hogy a bankszámlán ott van a pénzünk, és hogy minden ügyletért fizetnünk kell a folyószámlánkat használva. Azt hiszem, hogy más országokban akkor, amikor az ember a folyószámlájáról ügyleteket indít, illetve pénzmozgást kezdeményez, akkor erre nem számítanak fel díjat. Tehát visszajönnek a bankok azon országok helyzetével, amelyek nem rendelkeznek kiterjedt banki tapasztalatokkal. Klute úr, a jelentés munkálatai során kérem ezt is vegye figyelembe, hogy a banki szolgáltatásoknak a korrektsége országainkban, ez egy fontos szempont. Amennyiben más képviselő nem kér szót, akkor megkérem a bizottság képviselőjét, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr! Mi üdvözlendőnek tartjuk ezt a saját kezdeményezésű jelentést a parlament részéről. Ez a problémakör bárnyi biztos úr, illetve a bizottság számára is nagyon fontos és egy saját kezdeményezésű jelentés akár gyors eredményhez is vezethet, illetve a közös munka elkezdődhet a bizottsággal. Úgy gondolom, hogy talán jövő nyárig történhet konkrét eh, eredmény, illetve eh, lépés. Sajnos, Gigoldon eh, mondom ezt, hogy bár közelít a karácsony, de azért nem tudok jó hírekkel szolgálni, hiszen az ajánlásaink végrehajtása kapcsán január végére várjuk a visszajelzéseket. Fél év az átfutási idő, ez a kialakult rendszer szabályozó, illetve önálló jogalkotási területen. És nem kaptunk még további információkat a tagállamok részéről. Tehát nem jeleztek vissza, hogy az ajánlásainkat hogyan hajtották végre de amennyiben kiderülne, hogy a tagállami intézkedések tartalmilag nem megfelelően hajtották végre az ajánlásokat, akkor a bizottság reagálni fog. Bárnyi úr ezt kereken ki is jelentette. Tehát mindent elkövetünk, hogy valamennyi uniós polgár hozzáférhessen egy alapvető bankszámlaszolgáltatáshoz. A pénzügyi integráció témakörében szeretném felhívni még a figyelmet egy újabb témára, amely szerepelt is a bizottság témakörei között. A nem rezidens bankszámla tulajdonosok ügyében sok panasz érkezett, és ezt ki kell vizsgálni az egyenlő bánásmódra törekvés jegyében. A letelepedési engedélye nem rendelkező tulajdonosok témakörét tehát meg kell vizsgálnunk. Klute úr több olyan dolgot említett, amelyel egyetértünk, például a bankszámla költségek, illetve díjak egy alapvető bankszolgáltatás, illetve számla esetében észszerűek kell, hogy legyenek. Aztán a modern, innovatív elektronikus átutalási rendszerek használatához sem szabad, hogy túlzott költségek kapcsolódjanak. Rugalmasságot kell biztosítani a tagállamokra, tagállamoknak. Tehát ne kényszerítsünk minden bankot arra, hogy mindenki számára alapbank számlát biztosítson. De mégis meg kell oldani, hogy mindenki hozzáférhessen a bankszámlákhoz. Például Franciaország esetében a francia jegybank adhat felhatalmazást Franciaországban letelepedett, letelepedési engedéllyel rendelkező polgárok számlanyítása esetében e, akkor, hogyha panaszt emel a polgár, és elutasította a bankszámlanyítási kérelmét az érintett bank. Tehát nyilván eltérőek a tagállami rendszerek, meg kell találni a megoldást, és az a végcélunk, hogy az állampolgárok ténylegesen bankszámlához jussanak. de nyilván mozgásteret szeretnek biztosítani az eh, intézmények számára, a takarékpénztárak, illetve a pénzintézetek számára. Tehát a tagállamokra bíznánk, hogy hogyan valósítják meg a kitűzött célt. Készen állunk az együttműködés az előadóval és a parlamenttel a saját kezdeményezésű vélemény további alakításában. kiegészítő kezdeményezéshez vezethet ez majd, és bízunk abban, hogy a bizottság a maga részéről jövő júliusig reagál majd a kialakult helyzetre. Meg fogjuk vizsgálni, hogy a idén júliusban adott ajánlásokat a tagállamok végrehajtották-e. Köszönöm. Köszönöm. Klute úr, ha akarja, a zárszó az öné. Igen. Van még per percünk, töltsük ki. Először is köszönöm a visszajelzéseket, kommentárokat. Úgy érzékelem, hogy hogy több az egyetértő hozzászólás, mint az ellentmondás, ez majd talán könnyebbé teszi a munkánkat, ez jó jel, igyekszünk jó eredményre jutni. Amit Kamal úr mondott, arra vonatkozóan én a, a hiteluniók vagy credit unionok sajátságos helyzetéről beszéltem, körültékedően kell tehát eljárnunk ezekkel kapcsolatban. A szövetkezeti bankoknál is más a helyzet, Németországban például a szövetkezeti bankok már most is megnyitnak mindenki számára számlákat. A credit esetében is általában ez a helyzet, a mikrohitelek esetében pedig a meghallgatáson tájékozottunk erről, mert szervezte, az Econ, szervezett az Ekon egy ilyen meghallgatást, gyakran hallottuk a hozzászólóktól. Ezt ugyanakkor nem akartam tudatosan be, be, felvetni ezt itt, mert ez egy más téma, mármint a hitel, a mikrohitelek kérdése. Tehát a, a, a mikrohitelek ügyét nem szabadna szerintem összekötni a, a mindenki számára elérhető bankszámla szolgáltatással. Ezért tudatosan külön választottam a két ügyet. Szerintem észszerű, hogy ezt meg is tartsuk ezt a, ezt a differenciát. De hát lehet persze erről is vitázni. Ha van részükről, részletekről erre vonatkozó igény, akkor meg lehet vitatni azt is. Egyébként kellemes estét kívánok! A munka tovább folyik, sajnos még nincs vége. Mármint a munkának. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Zárom az ülést. Még bejelentem, hogy szakbizottságunk következő ülése január 9-én lesz. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok! I think you please take energy. Yes. And